Ja, Kedves kollégák! Kezdhetjük az ülésünket, ha önök is egyetértenek vele. Néhányan már megérkeztek, különösen a vendégeink. Engedjék meg, hogy mindannyiukat szeretettel üdvözöljem szakbizottságunk mai ülésén. A napi rendet megkapták, nem kaptam ezzel kapcsolatban módosító indítványokat. Nekem sincsenek változtatási kívánságaim, úgyhogy van elég időnk, részletes vitákba bocsát. Kozhatunk, ami a bejelentéseimet illeti, nincsenek különösebben. A elmúlt ülések jegyzőkönyvevel kapcsolatban sem érkezett ellenvetés, ezeket is elfogadnak tekinthetjük, áttérünk a negyedik napi rendi pontra. Energiahatékonyság, a 2004 per 8 per EK és 2006 per 32 per LK irányelvek hatályon kívül helyezése. Két dologot fogunk megtárgyalni, ebben a napirendi pontban. A kérdésünkkel kapcsolatban egy hatásvizsgálatot kértünk, erről fogunk eszmét cserélni. Szeretném ezzel kapcsolatban üdvözölni vendégünket, és szeretném megkérni, hogy még egyszer az általunk feltett kérdést magyarázza el. A második felében pedig ennek a pontnak szakértőkkel fogunk eszmét cserélni egy bizonyos kérdésről célirányosan hogyha ezzel egyet értenek, kedves kollégák, akkor elsőként Hudson úrnak adnám meg a szót ismét, hogy néhány bevezető megjegyzéssel éljen. Nem kell, hogy mindent megismételjen, de az eszmecsere bevezetőjeként mégis néhány gondolatot jó lenne, ha megosztana velünk, és utána a kollégák is megkapják a lehetőséget a kérdések feltételére. Hogyha senki sem él ellenvetéssel, akkor megadom önnek a szót, parancsoljon. Thank you very much, Chairman. Um, Köszönöm szépen. Nem hiszem, hogy újra át kell tekintenünk minden. Hogyha beszélünk a hatás tanulmányról, akkor össze kell foglalnunk a hatástanulmány eredményeit is. A hatástanulmányban megvizsgáltuk a különböző lehetséges intézkedéseket, amelyekkel be lehet zárni a helyzagot, a között, amit szeretnénk elérni, és amit el kell érni ahhoz, hogy elérjük az Európai Unió 20%-os energetikossági célkötőzését. És a különböző kritériumok alapján egy intézkedés csomagot határoztunk meg, amit belevontunk az energiahatékonysági irányelvbe is, amelyről most önök beszélnek. Az intézkedések között elsősorban segítenek nekünk ezek ahhoz, hogy elég a 20%-os célkötözés, másodszorban gazdasági szempontból pozitívan fognak hatni. hatni. Ez azt jelenti, hogy net növekedést érnek el a foglalkoztatás esetében, 400 ezer munkahelyről van szó, és a GDP pedig 30 milliárd eurót fog elérni. Egy ekkora növekedés lesz 2020-ra. És és az importált energiamennyiséget pedig csökkenteni lehet. Ezen kívül összesítve ezt a 20%-os megújuló energiaforrás kötözéssel, illetve az, és a üvegházi gázok csökkentésével, még nagyobb lesz az üvegházi gázok kibocsátásának megtakarítása, tehát ez nem azt jelenti, hogy másfajta lesz a üvegházi gázok hatásának csökkentése. Viszont nem lesz egyetemű, nem volt egyetemű a konklúzió azzal a kapcsolatban, hogy hogyan lehet kihatni a szén ára, tehát ezt majd még részletesen meg kell vizsgálni. Úgy gondolom, hogy most itt ezt abba hagyom, és nagyon szívesen megválaszolom a tisztelt képviselők felmerülő kérdéseit. Köszönöm szépen. Ezzel megadtam hallottuk a beszélgetésünk bevezetőjét. Szeretném most a kollégáknak megadni a lehetőséget, hogy további kérdéseket tegyenek fel, ha kívánnak. Kolléga Pipa. Piper kolléga. Habe ich die Möglichkeit dann noch? Lehetőségem van még egyszer kérdés feltenni, elnök talán észszerűbb lenne, hogyha most kevesebb kérdést tennénk föl, és visszatérnénk még egyszer erre a dologra, ha csak nem teljesen sürgős a dolog. Köszönöm szépen, elnök úr! Azért teszem fel a kérdést, mert nagyon sok javaslatot kaptunk a bizottságnak a kérdésével kapcsolatban. Először is szeretnék köszönetet mondani az előadónak, hogy ilyen gyors választ adott a kérdéseinkre. Van még néhány pótlólagos kérdés, amit fel kell, hogy tegyünk. Egy központi kérdéssel szeretnék kezdeni. Tudjuk, hogy a tanács nem hajlandó kötelező érvényű takarékossági célt, megtakarítási célt elfogadni. Azért tettük fel önnek a kérdést, hogy nem lenne -e észszerűbb hogyha önök az Európai Bizottság nevében ezt az irányelvet, az energiahatékonyság meghatározását, fogalom meghatározását pontosítanák, és mi magunk is megpróbáltunk ehhez a munkához hozzájárulni úgy, hogy nem csak az abszolút megtakarítási célt tartjuk legitimnek, tehát az olaj ekvivalenciában meghatározandó abszolút megtakarítási célt, hanem megpróbáltunk egy olyan utat is javasolni, amely ahhoz vezet, hogy egy nagyobb energia hatékonyságot érünk el valamikor, és milliónyi GDP-nként 104 tonnás hatékonyságot érünk el, és így az általunk mindannyiunk által akart úton elérjük az energia hatékonysági célkütőzéseinket. Sokan azzal a szemrehányással élnek, és a bizottságtól sem kaptunk választ arra, amit most kérdésként fogalmaznék meg, hogy ugye mi ezzel a relatív viszonylagos célkitűzéssel, ugyebár az iparnak a szempontjait követnénk, az energia ellátó szektornak bizonyos vállalatait előnybe részesítenénk ezáltal, és nem abszolút energia megtakarítási célokat kellene csak figyelembe venni, hanem a relatív energiahatékonysági célokat is. Azonban mindez ideig még senki sem adott észszerű magyarázatot arra, és ezt itt a bizottság is kritizálta, és a bizottság sem szolgált magyarázattal arra, hogy miért térünk el a relatív, viszonylagos megtakarítási célunk révén a közösen meghatározott abszolút céltól. Tehát miért puhul fel a korábbi abszolút célkitűzés? Vannak további kérdések, vagy először hallgassuk meg erre a választ. Hogyha nincsen további kérdés, akkor Hudson úr, önnek van alkalma válaszolni. Thank you, uh, Mr. Pieper. Köszönöm, Péter úr. A hatástanulmányban azt elemezzük, hogy hogyan érjük el a 20%-os célkitűzést az alapján, ami a 2007-es tanácsi döntésben szerepel. Tehát ahhoz mérjük. Ott pedig az európai energiafogyasztás egy bizonyos jövőképéhez képest 20%-os megtakarításról beszél. Tehát az, hogy hova tartunk, az nem lett megvizsgálva a hatástanulmányban, mert úgy gondoltuk, hogy ez teljesen nyilvánvaló volt, hogy mihez mérjük a megtakarításokat. Azt is természetesen méltányolom azt a felvetést, hogy egy új célkitűzés meghatározását is meg lehet, vezet, meg lehet vitatni, hiszen felmerült egy ilyen a későbbi politikai viták során. Én, hogyha engem kérdeznek, azt mondanám, hogy az Európai Bizottság javaslata nem egy ilyen új meghatározás alapján történt, de természetesen, mivel a politikai vita folyamatban van, ezért egy konstruktív megoldást keresünk továbbra is, és ehhez megvizsgáljuk azokat a felvetéseket is, amelyek az intenzitásra vonatkoznak. Ugyanakkor az Európai Bizottság álláspontja jelenleg még nem, vagy egyelőre még nem változott. Bitte, Markus Piper. Parancsoljon Markus Piper. Nos, ön sajnos így eh, megkerült a kérdésemet, kisé Tehát a viszonylagos célkitűzés miért nem vezet ahhoz az eredményhez, a 365 tonnás célhoz, amit mindannyian szeretnénk. Tehát vannak-e adataik, amelyek azt mondják, hogy kizárható az, hogyha csak a viszonylagos célkitűzéseket követjük, akkor nem jutunk el az általunk eredetileg felvetett célkitűzéshez. Where you end up with, with a... Nos, a relatív cél esetén a kimenetel két dolgon múlik. Az egyik az az, hogy milyen szinten határozzák meg ezt a relatív célt, a második pedig az, hogy milyen szinten alakul, vagy hogyan alakul az energiafogyasztás és a GDP. Nem lehet tehát automatikusan megmondani azt, hogy egy relatív eh, célkitűzéshez milyen eh, eh, fogyasztás alakulás várható, mert ez függ a GDP alakulásától is, tehát erre nincsen egyértelmű vagy egyszerű válasz. Olaszony. Would it be correct to say that in other words... Lehetne ezt úgy fogalmazni, hogy a az Európai Bizottság javaslata az azért szerepel ebben a formában, mert a 20%-os célkitűzést ez hozni fogja, még egy másik intenzitás célkitűzés nem feltétlenül hozná a 20%-ot, és ezért nincs is ilyen célkitűzés, illetve ilyen terv a bizottságtól. I'm not experiencing this debate entirely as... Én ezt nem feltétlenül a... Úgy, úgy gondolom, hogy itt most nem feltétlenül a hatástanulmányról vitatkozunk, vagy legalábbis nekem ez a véleményem. Az Európai Bizottság javaslatának a cél a célja az, hogy olyan elemzések állnak rendelkezésre, amelyek alapján azt mondhatjuk, hogy időarányosan nem teljesítjük a 20%-os célkitűzéseket. E, energia, energia megtakarítást nézünk egy jövőbe vetített eredményhez képest, tehát itt nem intenzitásról van szó. A mi javaslatunknak az a célja, hogy ezt a végső 20%-os célkitűzést elérjük. Claude Thomas. Claude Thomas következik. Természetesen én is feltehetnék kérdéseket a hatástudományán kapcsolatban, de a kérdésem Piper úrhoz is intéződik, és nem tudom kihez még, aki, aki e, felvetette ezeket az új gondolatokat. Tehát, hogyha nem állnak elő új e, kérdésekkel a bizottság válaszait illetően, akkor feltehetjük azt, hogy hatástanulmány a hosszas kérdés feladat válasz ülések, amelyek lezajlottak, ezek alapján önök úgy gondolják, hogy ez egy olyan alap, amelyre építkezhet az irányelv. Számos javaslat volt, és a javaslatok nagy része növekedést eredményezhet el gazdasági illetve munkahelyteremtési szempontból Európában, vagyis egy széleskörű konszenzus van ebben a szakbizottságban, és azt jelenti, hogy ezt elfogadhatjuk egy széleskörű alapként a további vitáink szempontjából. Nos, ezt a eh, kérdést eh, talán lehet, hogy az annak megválaszolni, hogy kérdést teszik fel. Nekem lenne egy személyes ö, hozzászólás most ezzel kapcsolatban. Szerintem a kérdéseket nem válaszolták meg kielégítően. Szerintem több kérdés maradt nyitva, mint megválaszolva. Ez lett volna a kérdésedre a válaszom. Ford asszony lesz a következő. Köszönöm szépen ezen témával kapcsolatban, és csak a számadókat nézve mert a bizottság nagyon hasznos módon számos adatot közölt, hogyha megvizsgáljuk az energiahatékonyságot az ipar szempontjából, és ezt összevetjük az energia megtakarítással máshol, akkor én úgy értelmezem, hogy a nem ipari része annak a számadatnak, ami a 368 millió, ami benne volt a, a szövegben, hogyha ha ezt kivá- hogyha összevesszük a 369-en, akkor azt láthatjuk, hogy ez egy része, egy harmada mindennek, amit javasoltak. A bizottság bólogat, tehát azt jelenti, hogy két negyede ez mindannak, Háromnegyede ez mindannak, amiről ö, beszélnek. Lehet, hogy ezzel nem fogjuk elérni ugyanazt a megoldást. A probléma hármegyedére ez a megoldás lesz, viszont a kisebb részben Lehet, hogy a bizottság segíthetne abban, hogy megmondja nekem, hogy az adatok, amelyekkel érennek, azon valóban azok a korrekt számadatok. Peter Hudson. I have to apologize that I haven't read your recital jár. Elnézést kell kérnem, hogy nem olvastam el az ön preambulum bekezdésre vonatkozó módosítását, de az az adat, amit ön itt utalt, amire ön utalt, az egy ismert számadat. Én 73%-ról beszélnék, nem pedig 75-ről, tehát nem 3 ről nem 73%-ról. Henen úr következik. Köszönöm. Egy nagyon erős kérdőjel van bennem hogyan tudunk olyan célkitűzéseket, megtakarítási célkitűzéseket meghatározni, amelyeket úgy határozunk meg, hogy a szükségleteket nem ismerjük hiszen többféle szenárió lehetséges. Egyet ismertetnék. Képzeljük el azt, hogy Európa a nagy bölcsességében úgy dönt, hogy az ipar ipari termelést felgyorsítsa, eh, felgyorsítja. Tehát eh, képzeljük el ezt a helyzetet, és eh, ahhoz, hogy csökkentse a széndiokszid kibocsátást, a vonat közlekedés fejlesztésére szenteli az erőforrásokat. Hogyan fog ehhez viszonyulni az európai népesség, e, képes lesz-e Európa megteremteni azokat az erőforrásokat, ilyen feltételek mellett is, amelyekre szüksége van ahhoz, hogy fejlődjön. Nem hiszem, hogy ez a hatástanulmányra vonatkozó kérdés, nem tudok rá válaszolni. Ja, Claude Thomas hatte mich. Nos, Claude Thomas közvetlenül is kérdés intézett hozzám. Megértést kérek, hogy ez csak az első kérdésem volt, de bejelentettem, hogy a további kérdéseim is lesznek, tehát a kérdezősködésem az még nem ért véget, és még időt fogok rabolni a mai ülésen. Át szeretnék térni a negyedik kérdésre. A közös mérési módszerrel kapcsolatban önök azt írják, hogy a javaslat közös mérési módszert az energia megtakarítás és energiahatékonysági területen nem fog eredményezni. A Fraunhofer intézetnek egy jelentéséből idéznék, egy tanulmányából, eh, és bele szeretnék menni a hatos cikkelyel kapcsolatos javaslatokban. Nevezetesen azt mondták, hogy ha Dániában, Belgiumban, Olaszországban és Franciaországban kicserélnék a hűtőgépeket, akkor ezekben az országokban teljesen más energia megtakarítási eredményeket érnének el. A bizottság abból indul-e ki, hogy minden egyes országban máshogy mérnek? Thank you, Jeff. Thank you, Mr. Pieper. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm, Piper úr. A kérdésre válaszolva azt mondhatom, hogy nem javasoljuk a, annak a nagyon bonyolult számítási módszernek az alkalmazását, amelyet az létező energia eh, szolgáltatások irányelvvel kapcsolatban alkalmazunk. Egy sokkal egyszerűbb megközelítést szeretnénk. Eh, ebben eh, az állhat az útunkban, hogy nem sikerült konszenzus találnunk a tagállamok között, hogy hogyan végezzük el ezeket a méréseket. Ami a Ferhofen intézet jelentését illeti, én ennek csak egy részét ismerem, de azt gondolom, hogy a konklúziók, amelyeket ön idézett, azok helyén valóak, hogyha az energiahatékonyságot, a kötelezettségi rezsimeket nézzük, akkor azoknak nagyon más a hatásuk az egyes célkitűzésekhez képest. Mi nem ezt szeretnénk, egy egységes számítási módot szeretnénk Európában. A, az ötös függelék tartalmaz egyfajta közös számítási módot, ugyanakkor azt is mondjuk, hogy ha a tagállamok más számítási módhoz ragaszkodnak, akkor azt jelezzék az Európai Bizottságnak, és a bizottság majd megítéli, hogy azok legalább annyira ambiciózusak-e azok a számítási módszerek, mint amit az Európai Bizottság javasolt. Klappt's jetzt? Most működik? Oh. Ich versuch's nochmal. Tehát megkísérlem még egyszer, most már úgy tűnik megjavult a rendszer, megpróbálom még egyszer. Túl sokszor kapcsolom ki, talán ez az oka. A 336-os kérdésnél általában a megtakarítási potenciálról van szó. tehát 368 eh, millió tonnás megtakarítási potenciálból indulunk ki. Néhány példát említenék. A 2011-es energiahatékonysági tanulmányban az volt, hogy a 11 ökodizájnnal kapcsolatos meghozott intézkedések 328 millió tonnás eh, megtakarítást érnének el. Vannak más intézkedések is, például az energiafogyasztás szempontjából releváns termékekre való intézkedése kiterjesztéséről is döntöttünk, hogyha pedig a teljes épület energiahatékonysággal kapcsolatos jelentésre gondolunk, akkor ebben a bizottság azt mondja, hogy a javasolt intézkedések 96 millió tonnás megtakarítást eredményeznének, vagy ekkora potenciállal bírnának 2020-ban. Tehát ez együtt már az előző intézkedéssel együtt 179 millió tonnás megtakarítás jelentene. Aztán az is elhangzik, hogy a kombinált ciklusú erőművek kiépítésével kapcsolatos eh, nagyon is eh, konzervatív javaslatok, amelyek eh, ugye adott esetben többek is lehetnek, ez csak a minimum javaslat lenne, ezek további megtakarításra vezetnének. Tehát gyakorlatilag, hogyha ezt a három dolgot összevetnénk, már többet takarítanának meg, mint eredetileg kitűztünk célként, pusztán csak matematikailag. És azt nem értem, hogy különböző helyeken különböző számok keringenek, és nem igazán értem, hogy miért vannak ezek a különbözőségek. Ezen kívül a 36-os kérdésnél az is elmagyarázásra kerül, hogy a kombinált ciklusú erőművek kiépítése további megtakarításhoz vezet. Milyen a, azonban ezt akadályozza az emissziókereskedelmi rendszer. Az a kérdésem, milyen akadályokat gördít az emissziókereskedelmi rendszer a kombinált ciklusú erőművek kiépítése elé, tehát ezt a kérdést is szeretném, hogyha megválaszolná. Talán Hudson úr ezekre is megkísérhetne választ adni. Thank you. Köszönöm szépen az Öko Design Program előnyei beleértve azt, hogy az öko Design irányelvet 2009-ben kiterjesztettük az energia termékekre is, illetve hogy ezt kiterjesztettük az energia az épületekre is. Ez azt jelenti, hogy mi becsléseink szerint nem kell több intézkedés ahhoz, hogy 2020-ra 10%-os csökkentést érjünk el. Beleszámoltuk a két intézkedésnek a hatásait, viszont nehézséget jelent minden energiahatékonysági intézkedés mérése kapcsán az, hogy azok az intézkedések, amelyek elfedik egymást, azok megerőstek egymást. Például annak a legjobb módja, hogy elérjük az, irány, az épület irányelv célkötőzését, az az, hogy például jobb bojlereket, jobb légkondicionált világítást alkalmazzunk. Ugyanakkor az ökodizájn irányelv pedig a leg, leghatékonytalanabb világítást, illetve bojlereket próbálja kiküszöbölni, és olyan címkéket fogalmaz, hoz létre, amelyekkel jobban lehet látni, hogy milyeneket kell vásárolni. Tehát ezek, ezek kiegészítik egymást, viszont nem összegződnek ezek a hatások. Tehát nagyon óvatosnak kell lennünk, és el kell kerülnünk, óvatosnak kell lennünk akkor, amikor túlságosan annak értékeljük ezen intézkedések hatását. azok az intézkedések, amiket javasoltunk az irányelvben, mint, mint az energetikai kötelezettség, azok további ösztönzést adnak mindazok mellé, amik már megvannak, és ezek akár kettősen is számíthatnak. Azzal a kérdése kapcsolatban, hogy mi van a kombinált hűtés-hűtés esetében, az elektromossági termelés figyelembe veszik, viszont a hőtermelést nem. A, és ez azt jelenti, hogy itt nincs megfelelő ösztönzés az ETS rendszerben, és ez az oka annak is, hogy az ETS nem vette figyelembe a mm, hideg-meleg kombinált rendszereket. Pipa. Markus Piper következik. Szeretnék valamit mondani a finanszírozás kapcsán, pedig a struktúrás alapokból történő finanszírozás kapcsán azt mondják, hogy az energiahatékonyság intézkedések nagy része, főként a közszférában, azok 2014-től a struktúrális alapokból finanszírozandóak. Viszont figyelembe kell vennünk ennek kapcsán, hogy pontosan a viszonylag gazdagabb régiókban mindig legalább 50%-os a társfinanszírozás, és ezek az értékes totális pénzek igazából versenyben állnak az új modern termeléssel, a bioanalitikával, vagy a széles sávú internetet, tehát mindenfajta technológiával, amiket a régiók támogatni szeretnének. És szeretném megkérdezni öntől azt, hogy ezeket a pénzösszegeket hogyan tudják valóban szabályozni, honnan tudják azt, hogy a régiók pontosan ide fogják majd helyezni a hangsúlyt, vagy lesz egyfajta jogszabályi kötelezettség arra, hogy így hasznosítják ezeket a pénzösszegeket. És ezáltal nem csökkentik -e a régiók mozgásterét, a struktúrpénzek felhasználását illetve akkor, hogyha 20%-ot írnak elő. Ez az az első kérdésem. A második kérdésem, hogyha feltehetem ezt még, beszéltem az imánt a hetes kérdésodat válaszáról, viszont most a 12-es kérdést szeretném felvetni, itt azt kérdeztük, hogy a megtakarítási kóta, vagyis az 1,6% miért ugyanolyan, miért ugyanennyi minden egyes tagállamban, ahhoz, hogy el lehessen érni a 20%-os célkötőzést. Van ebben valamilyen fajta oka ennek? Én, ha jól értelmezem, a tagállami kiinduló pontok nagyon is különbözőek, és szerettük volna megtudni azt, hogy mi alapján kezelik egyformán a tagállamokat. Frage Hudson úr válaszolhat. On the question on... Nos, ami a strukturális alapokra vonatkozó kérdést eh, illeti, ez egy teljesen más vita, de válaszolva a kérdésére, az Európai Bizottság javaslata az, hogy eh, kb. 17 milliárd eh, eurót a strukturális és kohéziós alapokból, illetve a többéves pénzügyi tervből a 2014-20-as időszakra vonatkozóan. Ezt kifejezetten megújuló energiaforrásokra, illetve energiahatékonyságra kellene költeni. Ez az első javaslatunk, ez, az, ez a kiinduló javaslatunk, nyilván a társ költségvetési hatóságok fognak dönteni. Ami az 1,5%-ot illeti, legyen világos az, hogy a, ez egy bizottsági javaslat, a tagállamok pedig nemzeti indikatív célkitűzéseket állapítanak meg. A tagállamok szerintünk, amikor ezeket a célkitűzéseket megállapítják, akkor figyelembe veszik, hogy milyen potenciáljuk van még, és mi az, amit még könnyen elérhetnek. Ezért is akarjuk eh, mi ezeket az önkéntes eh, eh, célkitűzés megállapításokat favorizálni. Mi úgy gondoljuk, hogy lesz egy 1,5%-os energiamegtakarítás, amelyet az energiaszolgáltatók és a fogyasztók kölcsönös, közösen fognak elérni. A mi tanulmányaink azt mutatják, hogy még azok a tagállamok is, amelyek a legnagyobb energiahatékonysági előrelépést tették az elmúlt években, itt elsősorban Dániára gondolok, a továbbiakban is egy ilyen szintű megtakarítást tervez, tehát nem támasztja alá semmi a, azt a felvetést, hogy a korábbi eredmények alássák ezt a kötelezettségvállalást. Nem támogatja semmi azt az elméletet, hogy van valami fajta korreláció a korai megtakarítások és a későbbi megtakarítások között darf mich bedanken und köszönetet mondok, és én is szeretnék eh, pótolagos kérdést föltenni a kombinált ciklusú erőművekkel kapcsolatban. Ugye itt most a 35-ös kérdésről van szó, mindenki tudja, hogy hol tartunk, tehát itt a itt, amikor ugye felmerült a kérdés, hogy értelmese ez a műszaki megoldás, akkor eh, az hangzott el, hogy a bizottság a költségek és hatékonyságok elemzését eh, különböző módszerekkel folytatta és országos mindig pozitív volt az eredmény. Például Barcelona esetében ez volt az eredmény. Eh, kérdésem az, hogy vannak-e más országok is, és mennyien, ezek ugye mind nagy városok voltak, vagy kisebb városokat is figyelembe vettek, a mások voltak az eredmények, megnézték esetleg a vidéki vagy kisvárosias régiókat is, tehát nem teljesen irreleváns számunkra tudni, hogy mi volt itt pontosan a vizsgálati módszer. Parancsoljon! Thank you. Um... Köszönöm. A CHP rendszerek városokban jól működnek, és különösen Barcelonában. A 45-ös kérdésre adott válaszunkban adott kérdésre adott válaszunkat nem ismerem igazán, illetve annak hátterét nem ismerem, éppen ezért kérem írásba tegye fel a kérdését. Csak azért tettem fel ezt a pótolagos kérdést, mert válaszban azt mondják, hogy az egészen külön, különböző városokban folytattak költséghaszon elemzést, tehát úgy tűnik, hogy egy precíz elemzést végeztek el különböző városokban. Éppen ezért hálás lennék, hogyha elmondaná, hogyha mely városokról van szó megnevezni azokat, ez érdekes lenne számunkra, nem csak összesen a városok szépsége miatt, hanem azért is, hogy tudjuk, miről van szó. Ami pedig az intelligens mérőórákat illeti, 51-es kérdés. Itt is ugye megtakarítási potenciálokról beszélnek. A szövegben azt mondja, hogy 100 százalékban lehet itt energiacsökkentést elérni, tehát milyen hatása lenne a bizottság véleménye szerint egy 50-70 százalékos lefedettségnek az energiahatékonyságra, ez hatalmas eredmény lenne. Ez a kis vagy nagy fogyasztókat fednie le a javaslatuk, és hát mm, ami a döntő, ugye, hogyha nincsen teljes penetráció, akkor az milyen hatásokkal jár. Ezt a kérdést válasz nélkül hagyták a tanulmányok, amelyek ebben a társkörben készültek, azt mondják, hogy ezek az intelligens mérők nem minden háztartásban vezetnek megtakarításhoz. tehát ebben a tanulmányban ugye azt mondják, hogy az esetben nem is érné meg, hogyha költségeket és hasznokat elemezzük, előnyöket, hátrányokat. Ez most igaz vagy nem igaz? És az a helyzet, hogy a bizottság gazdaságtalan megoldásokat propagál itt nekünk, tehát az a válasz, amit kaptunk, ez elégtelen. Parancsoljon. The starting point. Köszönöm szépen. A kérdés kiinduló pontja az a belső piaci, energiapiaci jogszabály. Itt a tagállamok dönthetik el, hogy valóban hatékony a számukra az, hogyha elektromos áram vagy gáz esetében alkalmazzák-e a intelligens mérőket, hogy az elektromos áram esetében 80%-ban használják ezt 2020-ra. Hogyha van egy ilyenfajta jogszabály, akkor a tagállamok maguk mérik fel most, hogy ez költséghatékony -e számukra, nem tudom, hogy lesz az eredménye, és ezért ebből kifolyólag jelenleg még nem lehet megmondani azt, hogy mi lesz ennek majd a pontos eredménye. Minimális szinten az előnyek e, fele akkora lesz, hogy 70% lesz, illetve harmada lesz, hogyha 35% lesz és hogyha nem lesz egy százszerzalékos az eredmény, akkor arányos, a leg, arányosak lesznek az ehhez köthető hatások is, mert hogyha ez a költséghatékonysági tanulmányon alapul, akkor lehet, hogy lesznek olyan esetek, ahol kevesebb lehetőség van az energia megtakarításra, tehát Ezen kívül ehhez az is kell, hogy mindenki hozzáférjen a rendszeres energiaszámlához, akkor is, hogyha valakinek nincsen például intelligens métere. Lehet, hogy vannak olyan rendszerek is, amikor a szolgáltató lehetővé hagyja azt, hogy valaki saját meg olvassa le a mérő eszközöket, a esetben lehet, hogy a részleges bevezetése a intelligens mérőeszközöknek több lenne, mint arányos elnök. Nagyon fontos tudni azt, hogy ami nincsen megfelelő tanulmányok, akkor nem tudunk semmit csak pontosan megmondani. Van egy további kérdés a kollégák részéről? Akkor még egy kérdést akkor én felteszek. A 70-es, 71-es kérdésnél az energiaauditok esetében azt kérdeztük, és azt mondják joggal, hogy nem önök alkalmasak az energia audithoz, ez logikus is. Lehet, hogy nem mindenki köteleznek az energia auditra, lehetnek kivételek is, ezek is, az is logikus, viszont a bizottság ki akarja az energia auditból kivenni azokat, az, azokat a cégeket, amelyek már most is rendelkeznek energiaaudittal. Én ezt nem értem, ez nem logikus számomra. Lehet, hogy néha nem éri meg az energiarutat megcsinálni, ha már csinálják, akkor meg kell itt kivételt adni. Hogy döntetik el, melyik cég számára nem érdemes ez, és ki viseli ennek a költséget, vagy nincs is egyetlen költség. Számomra ez egy ellentmondás első látásra. A javaslatunk az az, hogy a nagy vállalatoknak mindenképpen energiaudatot kell végezniük minden három évben, a kisvállalatoknak pedig nem lesz ez kötelező, viszont a tagállamok rendszereket hozhatnak létre, amelyel hozzáférnek a kisebb vállalatok is az energiaudit előnyeihez. A javaslat felismeri azt, hogy már most is vannak energiaauditok az önkéntes alapon, és Hogyha így van, akkor ezek az auditok elegendőek ahhoz, hogy teljesítsék a, kötelez, a javasolt kötelezettség feltételeit. Tehát nem javasolunk ö, semmilyen fajta ö, további feltételt, csak azt szeretnénk, hogy folytassák mindazt, amit eddig is tettek az energiarút kapcsán. Kulcs. Jó, köszönöm szépen vannak esetleg újdonságok Primes modellel kapcsolatban. Erről vitatkoztunk legutóbb, és úgy tűnik, hogy a bizottság már nem nagyon favorizálja ezt a Primes modellt. Egy másik alkalommal azt mondták nekem, hogy ezt hogy ezzel kapcsolatban kicsit elbizonytalanodtak a bizottságban. Ezt lehet, hogy csak híresztelés, ezt meg tudja erősíteni. We have a contract. I think you're talking about the primes. A Primes modellről beszélnek. Van egy szerződésünk egy vállalattal, amely foglalkozik ezekkel a modellekkel, és ezt ki szeretnénk folytatni, szeretnénk, hogyha ezt folytatnak a szerződés értelmében. A következő lépés az az hogy frissítjük az alapokat, illetve azt, hogy mit várunk el a normális üzemmenet kapcsán, és ez a hatástanulmány ezen az alapon alapul 2000 2009-ig vettük ezt figyelembe, most a frissítését végezzük ezt, és 2011 végére az elkészül, és 2012 első felében fogjuk ezt megvitatni a szakértőkkel. Nem az egyetlen egy modell ez, amivel rendelkezünk, és úgy gondoljuk, hogy meg kell vizsgálni a többi modell esetét is, és így ez alapján tudjuk megvizsgálni ezt, hogy mi is történik. Nos, a kérdésem az lenne, ugye az nem, nem az volt a kérdésem, hogy a szerződésben mi áll, amit önök kötöttek, hanem a kérdésem az volt, amit a kolléga is kérdett a legmúlt korábban, hogy az adatok helyesek-e ezen a területen, hogyha ez a Primes modell ez nem áll e, megfelelő alapokon, és kétségeket fogalmaznak meg vele kapcsolatban, akkor legalábbis el kell gondolkoznunk a rendszernek az értelmén. Tehát, hogyha önök azt mondják, hogy most tovább írják a e, rendszert, és további modelleket vizsgálnak meg, e, akkor, akkor úgy tűnik, hogy ez a rendszer ez nem százszázalékosan áll szilárd alapokon. De jó kolléga. Presidente, sí, eh... Köszönöm szépen, elnök úr. E modellel kapcsolatban szeretném elmondani a következőket. Az Európai Parlament rövid idővel ezelőtt agadalmát fejezte ki azokkal a kritikákkal és kérdésekkel kapcsolatban, amelyek ezzel a modellel kapcsolatban bizonyos médiumokban megjelentek. Ami a modellnek a fenntarthatóságával, alkalmazhatóságával kapcsolatban felmerült. Tehát, hogyha itt nem kellő az átláthatóság, ami a dolognak a matematikai alapjait illeti, és az összehasonlítás lehetősége is korlátozott, akkor ugye nekünk is kétségeket kell megfogalmaznunk a e modell helytállóságával kapcsolatban. Hogyha tényleg vannak ilyen problémák, akkor az nagyon is aggodalomra ad okot, ugyanis nem szabad olyan modellt alkalmaznunk, ami nem ad összehasonlítható eredményeket, és a végén téves következtetésekhez vezet. A bizottság tud ezekről az aggodalmakról, tudja, hogy ez egy kényes probléma. Nem tudom, hogy ön is problémaként látja -e ezt, de mindenképpen foglalkoznunk kell ezzel a témával, és ilyen erre vonatkozott az elnök úr kérdése is. Elnök Claude Terms. On this issue of um, and modeling, Uh, Ami ezt a modalizációs kérdést illeti, én uh, azt javasolnám, hogy uh, az Európai Bizottság megfelelő képviselőit kérdezzük meg Lourat, vagy pedig azt az igazgatóságot, amely a szenárió modellezéssel foglalkozik, és amely a roadmap-et is elkészíti, mert úgy tűnik, hogy ezt a modellt veszik majd annak is alapjául, tehát jó lenne ezt egy jövőbeni vita során megejteni, mi ez a Primes és mi az eredménye, illetve mit gondol erről a jövőre nézve az Európai Bizottság, de azt gondolom, hogy mindez messze túlmutat az energiahatékonysági vitám. Karenc. Köszönöm, elnök úr. Ugyanehhez szólnék én is hozzá. Szerintem jobb lenne jobban megérteni ezt a Primes modellt, ugyanis alapként használtuk ezt ebben a vitában, amely ugye arról szól, hogy amennyiben nincs változás, akkor ezeket a hatékonysági célkitűzéseket kell elérnünk, viszont más esetben más lesz az eredmény. De mint ahogy a kollégák is mondják, én nem ismerem a mechanikáját a Primes modellnek, de ez még nem lenne baj. A baj az, hogy úgy tűnik, hogy senki más sem ismeri ez a kérdésem tehát az, hogy ez egy, ez egy olyan zárt kutatócsoport, amelynek a körmére senki nem tud ránézni, nem tudja verifikálni az eredményeiket. a bizottság tudatában van-e azzal annak, hogy a Primes modellt bárki más megvizsgálta vagy verifikálta volna. Tehát valid-e ez a modell egyáltalán? Azt gondolom, hogy ez egy elég alapvető kérdés, mert alapvetően befolyásolja mindazt, amiről itt szó van. Hogyha megkérdőjeleződik, megkérdőjeleződik az a modell, amelyen a jogalkotási munkánk alapul, akkor legalábbis erről tudnunk kell. Tudjunk arról, hogy milyen valószínűséggel pontos ez a modell, és milyen valószínűséggel nem pontos ez a modell. El tudja oszlatni azokat a félelmeket, amelyek már nyilvánosan is megjelentek eh, a modellel kapcsolatban, hiszen azt használjuk eh, kiindulási pontként eh, ahhoz, hogy abból vonjunk le következtetéseket. Piper kolléga, köszönöm szépen, elnök úr. Engem is kicsit eh, meglepődéssel ért, hogy a Prime-szal kapcsolatban kétségek merültek föl, de hát adott esetben más tudományos modelleket is alkalmazhatunk. Ugye nekünk is el kell gondolkoznunk azon, hogy az energiaintenzitás szempontjából milyen modelleket alkalmazzunk. Az Aténi Műszaki Egyetem készítette el ezt a Primes modellt. Eh, állítólag ez a rendszer, ez már nem helytálló, Nos, az hangzott el, hogy más modelleket is fognak alkalmazni, hogy konkretizálják a számításokat. Tehát azt szeretném kérni, hogy tisztázzuk azt, hogy mennyiben használható ez a rendszer. First of all, and perhaps it's, uh... Először is, és azt kell feltennünk, hogy milyen szerepe van a Primes modellnek mindannak tekintetében, amiről most beszélünk. A fő szerepe az az, hogy ez volt az a modell, amit 2007-ben alkalmaztunk, tehát az a fajta nyelvezet, amit az állam és kormányfők alkalmaztak akkor, amikor meghatározták a kiinduló pontot, amikor elhatározták azt, hogy a 20%-os célkötözést elérik, az egyfajta Primes modellen alapult és ezért van az a következtetésekben, illetve a 2007-es tanácsi következtetéseket. Hogy ez milyen szerepet játszik a javaslatunkban, akkor azt kell mondjam, hogy ez kis szerepet játszik, mert hogyha megnézzük a megújuló energiaforrásokról szóló irányelvet, akkor ott kötelező célokat szabtunk meg a tagállamok számára, viszont ezek a célok nem alapoztak a Primes modellre, és semmilyen fajta más modellre. Tehát így nem határoztunk meg kötelező célokat, és nem javasoltunk a bizottságnak más célkötőzéseket sem, és ezért nincsen kapcsolat a Primes modell le kapcsolatban ebben az értékelésben. Amit viszont alkalmaztunk, és ez már Piper úr kérdésére a válasz, a Primes modellt alkalmaztuk több más mellett, akkor, amikor megvizsgáltuk a különböző általunk javasolt intézkedések hatását. Roy úr is, ahogy mondta, nem vagyunk százalékban biztosak abban, hogy ezek a modellek korrektek, a, tehát valóban így van, nem vagyunk százszázalékosan biztosak ezekben, de milyen fajta más modellel rendelkezünk, milyen fajta vállalat készítél a modelleket, tehát bármit eh, is eh, használunk, akkor azt kell mondjuk, hogy a modernizásra szükség van, amikor bizonytalanak vagyunk. Nagyon sokat eh, alkalmaztuk a Primes modellt, viszont a hatás tanulmányunkban is ezzel Piper úrnak válaszolok. Itt az E3MI e, modellt is alkalmaztuk, akkor, amikor a teljes hatását vizsgáltuk meg a különböző intézkedéseknek, Néha ugyanazokra a következetések jutottunk, néha viszont a CNR esetében például teljesen más következetes jutottunk a Primes modellel szemben. Mindemellett, amikor bizonyos specifikus szektorokat veszünk figyelembe, akkor olyan modelleket alkalmazunk, amiket azokra a szektorokra hoztunk létre. Tehát a BEAM modellt is alkalmaztuk, és ezt azt használtuk fel, hogy a, a épület szektorban mérjük meg a hatásokat. Tehát én ezt nem látom semmilyen fajta engedménynek. Szerintem ez nagyon fontos a szakmai munkánk szempontjából, hogy különböző hatásokat vizsgáljunk meg. Elégedetten válaszolhatom meg a Premsos kötődő kérdéseket ezen javaslattal kapcsolatban. Azt is elmondhatom, hogy ez szükséges volt, és az sem lenne jó, hogy csak egyetlen egy modellt alkalmazna a bizottság egyetlen egy politikai területen, és lehet, hogy ez a modell ezen a területen jó eredményeket hoz, viszont más területeken nem. Ezért kell az, hogy egységes modellezési megközelítést alkalmazzunk minden vitánk során, viszont azt is jól lenne megvizsgálni, hogy tényleg ez volt-e a jó megközelítés, és itt nagyon nehéz mérlegelni az előnyöket, hátrányokat az energiahatékonyság kapcsán. Elmondható az, hogy minden modell, amit megvizsgáltunk, az nehezen tudta felmérni a keresleti oldal igényeit, és még pedig azért, mert az emberek általában irracionálisak, és a modellek nem tudják értelmezni ezt a fajta irracionalitást, tehát sokkal nehezebb ezt az oldalt modellezni, mint az ellátási oldalt. Ja, genau. Ez... Köszönjük szépen a kimerítő válaszait. Úgy gondolom, hogy nem vitatjuk, hogy a modellek, azok sosem százszázalékosak. Ezek modellek, és azok is maradnak, ezt egy fontos megjegyzésnek tartom. Ami azonban új és érdekes, ebbe, ezzel kapcsolatban igazat adnék a kollégának, mind a mai napig úgy adták elő, hogy gyakorlatilag az egész rendezvénynek ez a bibliája, úgy kell rá tekinteni, és kötelező érvénynek tekintették a levont végkövetkeztetéseket. Tehát én azt mondanám, hogy differenciáltabban kell eljárni, más modelleket is alkalmazni kell, és természetesen a kolléga nőnek akkor a kérdése jogos, hogy ugye a kötelező érvényű konzekvenciákra vonatkozóan is lesz -e ennek valamilyen hatása, hiszen hogyha a modellt nem tekintjük kényszerűen alkalmazandónak, akkor az eredmények sem lehetnek azok, de köszönöm szépen, hogy itt volt, elmondta a véleményét, és remélem, hogy még egyszer lesz lehetőségünk önnel, Lóra vagy mással el a témáról eszmét cserélni. Nem azért, mert nem volt voltak jók a válaszai, hanem azért, mert még nagyon sok nyitott kérdés van. Hogyha nincsen további kérdés, akkor ezt a pontot lezárjuk. A kérdéseket még egyszer mélyebben megbeszéltük. Köszönjük, hogy időszakított arra, hogy válaszokat adjon nekünk, és akkor ezzel ezt a pontot lezárnám. Köszönöm szépen. So, Wir können dann fortfahren, indem wir jetzt das Gespräch mit... Folytatjuk egy speciális kérdésben a szakértőkkel eszmecserét. Mind a ketten megérkeztek időközben, annak ellenére, hogy a vasúti közlekedéssel nehézségek adottak, ahogy hallottam, de úgy tűnik, hogy mindenki szerencsésen ideért. Das müssen Sie ihn anders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 akkor a maradék piszkot eltakarítom. Wolfgang Eichelmann és Weimann professzor szeretném köszönteni szeretettel. Köszönetet szeretnék mondani azért, hogy ilyen rövid időn belül is hajlandónak mutatkoztak a párbeszédre, ugyanis viszonylag gyorsan hívtuk Önöket el ide a szakbizottságunkba, hogy egy kérdést megvitassunk Önökkel, nevezetesen azt a kérdést, ami az energiaintenzitási koncepciókra vonatkozik. Úgy gondolom, hogy nem kell hosszasan bemutatnom a két urat, a dokumentumokat önök is el tudják olvasni, úgyhogy ha önök is egyetértenek, akkor az asztal letakarítása után rögtön el is kezdenénk az eszmeserét. Gut, Jó, akkor azt javasolnám, hogy kezdjük az eszmecserét szakértőinkkel. Wolfgang Eichhammer abban állapodtunk meg, hogy röviden mindenki elmondja a véleményét, és utána folytatjuk az eszmecserét. Akkor parancsoljon. Mikrofont kérünk. Okay, sorry. Good afternoon, ladies. Jó napot kívánunk mindenkinek. Wolfgang Eichhammer vagyok, és a Fraunhofer intézet kutatója vagyok Németországban és különböző szakaszaiban vettem részt az energiahatékonyság irányelvnek 2006-tól fogva, és részt vettem az a javasolt energiahatékonyság irányelv hatás tanulmányában. És arra kértek, hogy néhány kijelentést tegyek bizonyos kérdésekkel kapcsolatban, ezeket összegeztem, ezeket a kérdéseket itt. Például az első az az, hogy hogyan lehet meghatározni az energiahatékonysági célkitűzést, vita folyik arról, hogy legyenek abszolút célkitűzések, majd később erre még kitérek, illetve legyenek relatív célkitűzések is. Azt a kérdést, hogy az irányelvben javasolt célok csökkentik-e a gazdasági növekedést, ezt is szeretném megválaszolni. Szeretném megvizsgálni azt, hogy a hogyan változik meg a célkötőzés a gazdasági válság kapcsán. Ezen kívül a monitorozási folyamatról is szeretnék beszélni, illetve arról, hogy milyen az erőfeszítés megosztás a tagállamok között, illetve szeretnék néhány szót szólni a fő üzenetekről is. Első pontom, hogyan lehet meghatározni az energiahatékonysági célkötőzést. Az egyik módja annak az, hogy egy fix évet határozzunk meg, például 2007-et ebben az esetben, és a célkötözést úgy lehet megfogalmazni, hogy 2007-hez viszonyítva a primér energia felhasználást 2020-ra csökkenteni kell. Tehát ez a mai szint alapján történő csökkentés lenne, a kiotó célkötőzés egy hasonló célkötőzés, egy ilyen jellegű célkötőzés. Ezzel szemben az a célkötőzés, amit a bizottság javasolt az irány javaslatban, az nem egy fix évet vesz alapul, hanem ez a 2020-hoz összeállított gazdasági növekedés veszi alapul, és ezt viszonyítják. Ez egy magasabb célkötőzés, vagy legalábbis az elérendő szint magasabb, mint a baloldali modell esetében, tehát ez az a cél, amit a bizottság jelenleg javasol. És van még egy energiaintenzitási célkötőzés is. Van egy jelenlegi energiaintenzitás, amely csökkenni fog idővel, autonóm módon, de viszont politikai intézkedések következtében is. Ezt a célkötőzést meg lehet fogalmazni úgy, hogy milyen fajta energiaintenzitást kell csökkenteni. A fő előnye ennek a modellnek, megoldásnak az, hogy ez független mindenfajta gazdasági tevékenységtől is, és ugyanakkor nem is annyira jó ez, mert a gazdasági a gazdasági fejlődés ezt meg is tudja fordítani. A célkötőzés akadályozza-e a gazdasági növekedés? Szerintem nem. Ezt láthatjuk a következő dián is. A Primes 2007, amiről az imént beszéltek, ez volt az alapja azoknak a célkötőzéseknek, és ezt a krízis előtti adatokat vették figyelembe, és egy 2,1%-os növekedést képzettek el a gazdaság szempontjából 2005 és 2020 között élő tartamban. Ettől nagyon messze vagyunk, hogyha figyelembe vesszük a 2013-ig valóra váló elképzeléseket, akkor 2014 és 2020 között 4%-os éves GDP növekedésre van szükség ahhoz, hogy sikerüljön elérni egy olyan rátát, amely mögött a 20%-os szekötőzés lassíthatja, vagy korlátozhatja a gazdasági növekedést. Ha megnézzük ezt az összehasonlítást, akkor láthatjuk, hogy mi a GDP történelmi alakulása az EU, 2, az EU 27 tagállamában, ez a kék színű vonal, és a másik vonal pedig azt mutatja, hogy 2014-2020 között mire van szükség ahhoz, hogy eh, a megfelelő határokon belül legyünk, és azt láthatjuk az elmúlt években, nem érte el eh, mindezt. A következő kérdés az az, hogy eh, a célkötőzések változnak-e a gazdasági válság miatt. Azt láthatjuk, hogy a fogyasztási célkötőzések, amely magában foglalja a növekedést is, ezeket könnyebb teljesíteni a gazdasági válság idején, és ezeket sokkal nehezebb teljesíteni akkor, amikor erős a gazdasági fejlődés. Ezzel szemben az intenzitási célkötőzés nehezebb akkor testeni, amikor a, alacsony a gazdasági fejlődés, és sokkal könnyebb elérni ezt, amikor a gazdasági fejlődés, növekedés nagyobb. Ez azt jelenti, hogyha átfordítjuk a fogyasztási célkötőzéseket intenzitási célkötőzéssel, akkor ezeket sokkal nehezebb lesz elérni a jelenlegi lassú gazdasági növekedés miatt. A következő dia azt mutatja, hogy hogyan fog alakulni a GDP változása, az a kéknél van, illetve az energia hatékonyságot láthatjuk e mögött, hogyha a GDP magas, akkor az energetikuság csökken, és hogyha a GDP növekedése csökken, akkor az hatékonyság kevésbé, vagy nem annyira gyorsan csökken, sőt, akár stagnálhat, vagy akár növekedhet is. Még egy megjegyzés ehhez, ez magában foglalhatja azt, hogy az energiahatékonyság teher, amelyre nem kellene foglalkoznunk a lassú gazdasági növekedés idején, viszont láthatjuk azt, hogyha energiát takarítunk meg, amely költséghatékony, ezt sok tanulmány is mutatja, akkor ez hozzájárulhat ahhoz, hogy a gazdasági növekedés valamelyes beinduljon a gazdasági válság közepette. A következő érv a fogyasztási célkütőzés illetően ez a monitorizási folyamat, ez nagy gondot jelentett a 2006-os irányelv kapcsán, amikor nagyon komplex volt a monitorozási folyamat, és ez uralta a vitát, és így nem sikerült a szükséges intézkedésekre fókuszálni. Pontosan emiatt az, hogyha egy fogyasztási célkötőzést fogalmazunk meg, az eléggé könnyű ebben az összefüggésben, mert csak nyomon kell követni az energia mérleget ezen célkötőzés kapcsán. Összességében, hogyha intenzitás van, akkor plusz aktivitási adatokra van szükség. Például a GDP kapcsán, viszont ez sokkal jobban fluktuál, mint az energiafogyasztás, és ez jobban zavarja az adatokat, és emiatt a nyomonkövetési folyamat is bizonytalanná válik. A negyedik pont az az, hogy hogyan lehet az erőfeszítések megosztását elérni a tagállamok között. A jelenlegi fogyasztási célkötőzések az EU-ban már magukba foglalják az erőfeszítések megosztását, hiszen ezek azokra alapoznak, ami 2020-ig lesz, és ez különböző a különböző tagállamoknál. Például a keleti tagállamokban sokkal nagyobb a e, növekedés a, a baseline tekintetében, de nálunk Németországban például ez stagnál, vagy akár csökken is. Vagyis az abszolút e, szint, amit e, el kell érni a keleti tagállamokban magasabban van, mint például Németországban. Tehát viszonylag már eléggé előre haladtak a viták, viszont új elemek is megjelennek, mint például az intenzitási adatok, és illetve intenzitási célkitűzések, és ezekhez új adatokra van szükség. Ilyen szempontból az, az bizonyos késlekedés is előfordulhat bizonyos tagállamoknál, Rátérve az utolsó diámra, azt szeretném itt feltenni ezt a kérdést, hogy milyen fajta fő üzenetet megfogalmazni a célkötőzések kapcsán. Az első az az, hogy a fogyasztási célkötőzés egyértelműen rámutat arra, hogy mennyire fontos a negavat piac, illetve az, hogy megfelelő ösztönzésekre van szükség a szerepvállalók számára. Ez nagyon fontos, mert láthatjuk, hogy vannak más nagyon fontos politikák is, mint például az megújuló energiaforrások területe, és ezeket is tovább kell fejleszteni ahhoz, hogy a 80%-os csökkentést elérhessük, viszont óvatosnak kell lennünk, nagy befektetésre van szükség az infrastruktúra a szállítóhálózatok kapcsán, és tudjuk, hogy mennyire erős a vita a tagállamok között az infrastruktúrákat illetően, és hogyha ezek az infrastruktúrák eh, nem valósulnak meg, akkor lehet, hogy sokkal könnyebb eh, eljutni az emberek eh, tudatáig. A második üzenet ezzel kapcsolatban, hogy a fogyasztási célkötőzés a visszaható hatásokat is figyelembe veszi, az olyan hatásokat, amelyek amiatt valósulnak meg, hogy az emberek energiát takarítanak meg, ezzel pénzt is megtakarítanak, és ezt más célokra használják. Végezetül az, hogyha az energiát csökkentjük abszolút szempontból, vagyis egy fogyasztási célkötőzést választunk, akkor ezzel nettó módon növelni lehet a GDP-t, a munkahelyek számát, illetve a befektetéseket, még csökkenteni lehet az energia költségeket. Köszönöm a figyelmüket! Köszönöm szépen, Weiman professzor. Megadom önnek is a szót. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren. Nos, hölgyeim és uraim, mielőtt a prezentációmat elkezdeném, engedjék meg, hogy két előzetes megjegyzéssel éljek. Az első előzetes megjegyzés az én saját hátteremre vonatkozik. Én közgazdászként szólok hozzájuk. Nekik ugye nagyon rossz a hírük az utóbbi időben, különösen azért, különösen akkor, hogyha belekeverik, belekeverednek környezetvédelmi kérdéseknek a tárgyalásába, hiszen mindig valamilyen érdekeknek a képviselestét tulajdonítják nekik. Tehát éppen ezért kérdés az, hogy én milyen érdekeket képviselek. Nos, én környezeti közgazdász vagyok, és ahhoz szeretnék hozzájárulni, hogy a rendek szűkösségét nagyon haté hatékonyan tudjuk kihasználni, és a klímavédelem területén fel tudjunk megfelelően lépni, és a a kapcsolatos hatalmas kihívásokkal megfelelően tudjuk szembenézni. Számomra az a fontos, hogy a lehető legjobb eszközöket találjam meg és valósítsam meg annak érdekében, hogy az éghajlatváltozással szemben megfelelően fellépjünk. Ez a legkevesebb, amit meg kell tennünk annak érdekében, hogy a jövőben megfelelően éljünk. A másik megjegyzésem pedig ugye az előadásomat érinti. Nagyon rövid határidővel kaptam a meghívást, nem tudtam, hogy mi vár itt. Amit én itt szeretnék önöknek bemutatni, azok általános meggondolások, sokkal általánosabbak, mint az előttem szóló előadói. Ugyanakkor ez az is vezethet emiatt, hogy bizonyos megjegyzéseim majd triviálisak lesznek, de ezt a, rövid, ezt a hosszú bevezetést azért fogom tenni, hogy a végén egy olyan javaslat tudattal éljek, amely az itt vitatott kérdésre vonatkozik, nevezetesen azt, hogy itt most abszolút vagy viszonylagos célokat fogalmazzunk -e meg. Tehát ennyi az előzetes megjegyzések keretében. Most akkor elkezdeném az előadásomat. Engedjék meg, hogy néhány egyszerű megfontolást osztak meg önökkel az energia felhasználásával kapcsolatban. Mi az energiát nem csak úgy egyszerűen használjuk, hanem arra használjuk az energiát, hogy bizonyos célokat megvalósítsunk vele. Például fűtünk, a lakásokat fűtünk adott esetben, megvilágítjuk a helységeinket, stb. stb. Tehát az energia felhasználásnak két oldala van. Az egyik oldal ugye az input, a másik pedig a vele elért eredmény. Hogyha tehát az energiát takarítunk meg, akkor ezt a két oldalt mindig együtt kell látnunk, együtt kell számításba vennünk, hogyha tehát energiát akarunk megtakarítani, akkor tudomásról kell vennünk, hogy az egyik oldalon megtakarítunk, de a másik oldalon eh, ugyanakkor szintén megfontolásokkal kell élnünk, hiszen eh, a költségeknek a csökkenése az, az ami együtt jár az energia megtakarítással. Na most az energia megtakarítás nem feltétlenül érhet el olyan dimenziókat, vagy az energia fogyasztás nem feltétlenül érhet el olyan dimenziókat, mint amit korábban. Bizonyos engedményeket kell tennünk, és kevés energia felhasználásával kell megpróbálunk elérni ugyanazokat a felhasználási célokat, tehát az energia hatékonyságot kell növelnünk, az energia felhasználás hatékonyságát. Mindegy, hogy mit teszünk, mindegy, hogy milyen költségek keletkeznek ezáltal, minden egyes cselekedetünknél ezt a két dolgot, tehát egyik oldalon az energia megtakarítás, és másik oldalon az ezzel járó költségek közötti eh, egyensúlyt, eh, egyensúlyi helyzetet, ezt kell mérlegelnünk. Természetesen ez egy nagyon triviális megjegyzés, és valószínűleg fölteszik azt a kérdést önök, hogy miért is vetettem ezt itt most fel, de talán kevésbé tűnik majd triviálisnak a kérdés, hogyha a következő kérdéseket teszem föl. Elsőként azt a kérdést, hogy milyen, hogy jó stratégia-e, hogyha azt mondjuk, amit az az irányában, amiről itt beszélünk, tehát 20%-ot megtakarítunk az energia területén, anélkül, hogy az ezzel együtt járó költségeket figyelembe vennénk, és anélkül, hogy meghatároznánk azokat az intézkedéseket, amelyek gondoskodnak arról, hogy a tervezett energia csökkenés a lehető legalacsonyabb költségek mellett valósuljon meg. Ez természetesen egy szónoki kérdés, retorikus kérdés. Nyilvánvalóan nem jó stratégia az, amit az előbb említettem, hiszen az azzal a veszéllyel jár, hogy olyan energia megtakarítási stratégiákat választunk, amik irracionálisak, ugyanis vannak más olyan stratégiák, amelyek alacsony költségek mellett teszik lehetővé ugyanazt az energia megtakarítást. Tehát gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy az energiahatékonyság, amit elérünk, akkor, hogyha nem veszük figyelembe a költségeket, az nagy bizonyossággal sokkal kevesebb lesz az energia megtakarékosság, az energia hatékonyság, amit egyébként más módszerekkel elérhetnénk. A másik kérdés pedig, ami felmerül, az az, hogy egyáltalán szükségünk van-e az állam beavatkozására, hogyha az a célunk, hogy a költségek és az energia megtakarítás közötti összefüggéseket vizsgáljuk. Nos, nem feltétlen van szükségünk az állam segítségére. Először is például érvelhetünk úgy, hogy az energiapiacok már most is jó munkát végeznek, vannak energiaárak, és a fogyasztók és a vállalkozások Európán belül nyilvánvalóan kénytelenek gondosan és racionálisan megfontolni, hogy lehetséges-e számukra az energia megtakarítás, és ez milyen költségekkel jár, és ez milyen előnyök számukra akár tovább is vihetjük ezt az érvelést, és azt is mondhatjuk, hogy az árakban az energiapiaci árakban részben olyan magas adó tételek vannak, vagy például a kibocsátási egységkereskedelmi rendszerből eredő költségek, hogy adott esetben eh, azt mondhatjuk, hogy a externáliákat internalizálták ezekkel a beépített költségekkel. Tehát nem biztos, hogy szükségünk van állami szabályozásra ahhoz, hogy energiát takarítsunk meg, vagy az energiahatékonyságot emeljük. Az egyetlen racionális magyarázat arra, hogy mi állami eh, beavatkozást tartunk szükségesnek, az, az a feltételezés, hogy az európai költségvetések, az európai vállalkozások szisztematikusan figyelmen kívül hagynak, vagy nem megfelelően vesznek figyelembe bizonyos energia megtakarítási szempontokat. Kérdés az, hogy milyen szempontokról itt van szó. Nos, e, e, e kérdés illetően hallgassuk meg az Európai Uniót magát, amely négy kihívást fogalmazott meg. Az energia, hatékonyság felhasználás területén az első, ugye az energia ellátás biztonságának a biztosítása, tehát az ellátás biztonságnak a garantálása. A jövőben is hozzá kell férnünk az energia hordozókhoz, energiaforrásokhoz, ezzel nyilván arra is gondolunk, hogy az elektromos hálózatoknak megfelelő biztonságúaknak kell lennie, lenniük, és az elektromos energiával való ellátottság Európában biztosítani kell. A második kihívás az ugye a fenntarthatóság kihívása hogyha ezt halljuk, akkor arra gondolunk elsőként, hogy a nem megújuló energiaforrásokkal kimeletesen kell bánni, tékarékosan kell bánni. A harmadik cél a klímavédelem, ez gyakorlatilag egy, szinte egyet jelent a széndiokszid kibocsátás csökkentésével, és a negyedik bizottság által megfogalmazott cél az az európai gazdaságok versenyképességének a biztosítása, tehát gyakorlatilag, amire ehhez szükség van, az nem más, mint a nemzetközi összehasonlításban is alacsony energia árak, költségek. Hogyha megnézzük ezt a négy eh, célkitűzést, kihívást, akkor én azt a kérdést tenném fel, hogy racionális dolog-e, racionális válasz-e e négy kihívásra az, hogyha azt mondjuk, vagy azt követeljük, hogy 20 százalékkal csökkentsük eh, az energiafelhasználásunkat anélkül, hogy az ezzel együtt járó, ezáltal okozott költségeket is figyelembe veszük a tervezésnél. Tehát racionális, észszerű dolog ez. Vagy nem az? Nem, nem az. Ennek szemléltetésére egy példával élnék. Ez a példa bizonyos foki két két kihívást, a fenntarthatóság és a klímavédelem kihívását, célkitűzését azt együtt kezeli. Hogyha ugyanis klímavédelmet szeretnénk biztosítani, akkor egyszerre két kibocsátást kell csökkentenünk. Hogyha azonban nincsen erre technológiánk, eltekintve a széndiokszid befogástól és megkötéstől, akkor gyakorlatilag a foszilis tüzelőanyagoknak, üzemanyagoknak a felhasználását kell csökkentenünk. Tehát a klímavédelmi politika és az alacsony szénkibocsátás politikája az természetesen rögtön együtt jár a megújuló energiaforrások növelésével, tehát ezt a két célkitűzés gyakorlatilag együtt fogjuk tudni kezelni, ezek együtt járnak egymással. Van egy nagyon alapvető pont, amivel most foglalkoznunk kell. Mi a probléma? amivel most szembe kell nézzünk, annak érdekében, hogy sikeres klímavédelmi vagy széndiokszid kibocsátás csökkentési politikát folytassunk. Ugye a széndiokszid kibocsátást akarjuk csökkenteni, tudjuk, hogy ez költségekkel jár, ez mindenki számára ismeretes, azt is tudjuk, hogy a rendelkezésre álló eh, klímavédelmi erőforrások igenis korlátozottak. Lehet erről vitatkozni, lehet arról vitatkozni, hogy ilyen klímavédelmi célokra milyen erőforrásokat és mennyit használunk föl. Itt a különböző nemzetek különböző válaszokat adnak arra, de teljesen mindegy, hogy hogyan folytatjuk az ezzel kapcsolatos vitát. A végén abban fogunk valószínűleg megállapodni, hogy az, ami rendelkezésünkre áll, erőforrásként az igenis korlátozott mennyiségű. Tehát amire szükségünk van, az most egy kis logikának az alkalmazására, alkalmazása, Hogyha ezt a három dolgot összerakjuk, összeszámítjuk, akkor abból az következik szükségszerűen, hogy csak egy költséghatékony széndiokszid csökkentés tekinthető racionális észszerű széndiokszid kibocsátás csökkentési politikának. Tehát a költséghatékonyság azt jelenti, hogy maximálni kell azokat a azokat a megtakarított ezer tonnányi széndiokszid mennyiségeket, amiket millió eurónként el tudunk érni, és minden egyes újabb tonna széndiokszid megtakarítás költségét a lehető legalacsonyabban kell tartani. Ez nagyon egyszerű szabály. Ez szükségképpen azt is jelenti, hogy kevesebb széndiokszid csökkenést tudunk elérni, hogyha nem veszük figyelembe a költségeket, mint hogyha figyelembe veszük a költségeket. Mit jelent ez? Ez borzasztóan egyszerű. Hogyha az energiahatékonyságot növeljük, akkor ez egy szükséges, de nem elégséges feltétele a racionális klímapolitikának. Tehát elégséges, tehát szükséges, de nem elégséges feltétele, elégséges feltételi csak a akkor válik, hogyha a rendelkezésre álló milliónyi széndiokszid kibocsátás csökkentési lehetőség és energiahatékonyság növelési lehetőség közül azokat a lehetőségeket választjuk ki, amelyek a legalacsonyabb költségekkel járnak együtt. Csak ebben az esetben van meg az elégséges feltételünk a racionális klímavédelmi politikához. Képzeljék el, hogy a széndiokszid kibocsátást nem költséghatékony módon csökkentjük amit akkor látunk, az az, hogyha ebből a ettől a formától áttérünk egy költséghatékony ö, csökkentésre, akkor ez ahhoz vezet, hogy végső soron egy magasabb energiahatékonyságot érünk el azonos erőforrás felhasználás mellett. Ez azt jelenti, hogy a költség oldalnak az elhanyagolása oda vezet, hogy végső soron nem tudjuk elérni a lehető legnagyobb ö, ö, energiahatékonyságot és a lehető legjobb széndiokszid kibocsátás csökkentési politikát. Amire szükségünk van, az egy költséghatékonyabb széndiokszid politika az Európai Uniónak, nagyon nagyok az érdemei, azáltal, hogy a lehető legjobb eszközöket alkalmazta, nevezetesen a kibocsátási egység kereskedelmi rendszert. Ez az eszközrendszer kitűnően alkalmas arra, hogy a klímapolitika területén megfogalmazott valamennyi célkitűzés ténylegesen racionális úton érje el. Miért? Azért, mert a következő tulajdonságokkal rendelkezik ez a rendszer. A kibocsátási mennyiségeket tonna pontossággal szabályozhatjuk ezzel a rendszerrel. Hogyha kicélesítjük ezt a rendszert, akkor már a jelenlegi sztenderdeken túlmenően is az egész gazdaságra alkalmazhatjuk ezt a rendszert. Tehát az általán megfogalmazott környezetvédelmi célokat pontosan megfogalmazhatjuk, és pontosan meg is valósíthatjuk méghozzá minden egyes célt a e rendszer keretében. Nincsen gyakorlatilag semmilyen akadály ezelőtt a bevezetett kereskedelem és a kereskedelem számára létrejött piac, ugyanis garantálja azt, hogy a létrejött megtakarítások egyben költséghatékony megtakarítások legyenek. Itt most nincs arra idő, hogy ezt kifejtsem, hogy ez miért van így, de így van, fogadjuk el. Azon kívül ennek a piacnak van egy pont, fontos további hatása is, ugyanis dinamikus ösztönzést ad az újabb széndiokszid kibocsátás elkerülési technológiák fejlesztéséhez. Tehát ezzel a piaci eszközzel most először van lehetőségünk arra, hogy megfelelő ösztönzőket építsünk ki arra, hogy az egyes szereplők ténylegesen érdekeltek legyenek abba, hogy olyan technológiákat fejlesztenek ki, amire mindannyiunknak szükségünk van. Egy olyan technológiára, amely költséghatékony módon csökkenti a széndiokszid kibocsátást. Ez minden biztosítható az emissziókereskedelmi rendszer keretében. Egy további ezen túlmenő beavatkozás tulajdonképpen nem szükséges. Sőt, ellenkezőleg egy ezen túlmenő állami beavatkozás kontraproduktív lenne. Nézzük meg ezt, ugye a piac két oldalát, a kínálati oldalt és a keresleti oldalt megnézve a kínálati oldaton. Itt vannak ezek a betáplálási díjak, hálózatba táplálási díjak a megújuló energiaforrások számára. Ezek nem vezetnek további széndiokszid kibocsátás csökkentéshez, ugyanis egy a további kibocsátás csökkentés ahhoz vezet, hogy az így megtakarított széndiokszidot kibocsátási egység kereskedelmében a forgalomba bocsátják. Tehát, hogyha a hálózatba táplálunk zöld elektromos áramot, akkor ez kibocsátási egység keletkezéséhez vezet. A kibocsátási mennyiség a megújuló energiaforrások esetében kizárólag a KEP által kerül meghatározásra a keletkező költségek, hogyha szélenergiával és napenergiával extenzív módon próbáljuk meg csökkenteni a széndiokszid kibocsátást. Nos, ezek a költségek ezek rendkívül magasak, hogyha szén, szélenergiáról beszélünk, akkor 100-150 euró tonnánkénti költséggel kell számolni, napenergia esetében pedig 500 ezer euró tonnánkénti költséggel hogyha összehasonlítjuk, akkor a határköltségek azok 15-20 euró mutatnak tonnánként más eh, az emisszió kereskedelmi rendszerben. A Böringer és Rosendahl 2009-ben egy tanulmányt hozott közzé, amiben kiszámoltak egy egyensúlyi modellt, és megnéztük ennek még a hatásai. Ezen a grafikonon az alsó tengelyen azt láthatjuk, hogy meg, hány százalék a zöld energia, tehát a betáplált szél és elektromos energia mennyisége, és a függőleges tengelyen pedig azt látják, hogy ez pótlólagosan tovább mennyi költséget jelent. Egy 10%-os megújuló energiaforrásból származó villamos energia áram esetén már megduplázódnak a költségek. Németországban már 18%-os ez a részarány, tehát gyakorlatilag mind négyszeres szeres Eh, eh, compliance cost értéknél tartunk már. Aztán vannak további negatív hatások is, hogyha megülő energiaforrás táplálunk a hálá, hálózatba, tehát egy ilyen állami beavatkozás van, akkor csökken a széndiokszid kibocsátási egységeknek az ára, és a kereskedelemben lévő oda kibocsátott egységeknek a száma is csökken. De ez természetesen hatni fog a megújuló energiáknak az árára is, nevezetesen azok árát csökkenti eh, bocsánat, csökkenti a széndiokszidnak az árát. Nekünk azonban ez nem célunk, nekünk magas széndiokszid ára van szükségünk. Tehát a széndiokszid kibocsátás csökkentésének költséghatékony módjára való ösztönzésre kell törekednünk, és akkor fog jól működni az emissziókereskedelmi rendszer, hogyha elfogadjuk azt, hogy úgy kell kibocsátani, úgy kell kiépíteni a jövőben a megújuló energiaforrás rendszereket, hogy ne csökkenjenek a széndiokszid árak a primér energiaforrásoknak a mixjét láthatják a következő grafikonon. Azt láthatják, hogy növekszik a barna kőszénnek a részaránya. Ez a legnagyobb széndiokszid kibocsátásra vezető primér energiaforrás. Az alacsony széndiokszid kibocsátási egység ára ahhoz vezetett Németországban, hogy több barna kőszént égetnek, és kevesebb megülő energiaforrást alkalmaznak. Ugyanez az eredmény adódik, hogyha megnézik a keresleti oldalát a piacnak is, hogyha ott avatkozunk be, hogyha hatékonysági előírásokat hoznak a keresleti oldalon, tehát hogy hogyan kell például építkezni, akkor ugyanez az eredményhez jutunk, hogyha széndiokszid kibocsátás csökkentést akarunk elérni, akkor ez a jogoknak az értékesítéséhez vezet, a kibocsátási jogokat újra fogják allokálni, de nem fog a tényleges kibocsátások csökkenni, és a compliance cost területen is növekedés lesz. Mi a végkövetkeztetés mindebből, amit elmondtam? Végső soron az kell, hogy legyen, hogy minden egyes olyan politikának, amely azt kísérli meg, hogy egy csökkentést érjen el, annak a cap csökkentésén eh, eh, túlmenően nem szabad redundánsnak lennie, ugyanis az csak költségnövekedéshez vezet, és végső soron oda vezet, hogy olyan energiahatékonyság alakul ki, ami kisebb, mint az adott energiafelhasználás mellett elérhető optimális energiahatékonyság. Nos, ami az önök kérdéseit illeti, nevezetesen azt a kérdést, hogy az energia megtakarítási célokat abszolút energia megtakarítási előírás formájában, vagy viszonylagos cél formájában, tehát GD, millió GDP per tonnaként fogalmazzuk meg, ez, ezzel kapcsolatban a következőket mondanám. Ebben a vitában egy pont nagyon fontos szerepet játszott, nevezetesen az a kérdés, hogy a szabályozásnak milyen formája jobb, a gazdasági növekedés szempontjából, az előttem szóló előadó is szólt már erről a kérdésről, hogyha megnézzük ezt egy táblázatba összefoglalva, és megnézzük azt, hogy melyik eszköz, melyik helyzetben optimális. Tehát az abszolút cél az a gazdasági növekedés vagy a gazdasági recesszió esetén, akkor azt mondjuk, hogy a gazdasági növekedés esetén az abszolút célok megfogalmazása az korlátozza a növekedést, míg a a hatékonysági cél az, az, az segíti a gazdasági növekedést, ugyanakkor recesszió esetén pont fordított a helyzet, recesszió esetén az abszolút célok a jobbak, a relatív célok ugyanakkor ahhoz a következménye járnak, amit Eichmann úrnak az adatain már láthatunk, nevezetesen az, hogy a recesszió esetén az energia hatékonyság inkább csökkenni fog, tehát, hogyha recesszióba jut a nemzetgazdaság, akkor önöknek az a feladata relatív célok esetén, hogy ugye nagyon nagy költségeket kell fordítanunk az energia megtakarítás elérésére. Ez azonban recesszió esetén nem igazán lehetséges, éppen ezért az energia eh, hatékonysági relatív célkitűzés recesszió esetén rosszabb. Tehát, ahogy látják, itt ez a meccs, ez viszonylag döntetlen, nem igazán tudunk végleges döntést hozni, hogy melyik az célszerű megfogalmazás. Éppen ezért én egy kompromisszummal állnék elő, egy harmadik utas megoldással, e, ami abból következik, amit előzőleg előadtam. A kompromisszum abban áll, hogy az önök által megcélzott 20%-os energia megtakarítást számítsuk át széndiokszid csökkentésre. Hogyha a foszilis elsődleges energiaforrásokat veszük alapul, és 20%-a csökkentjük ezeknek a felhasználását, akkor megnézzük, hogy ez mekkora széndiokszid kibocsátás csökkentéshez vezet. Ezzel az ekvivalenciával csökkentjük a kepet, ennek az lenne a határ. Ez, ez tulajdonképpen minden, amit tenni kell. Ennek a konzekvencia következménye az lenne, hogy a 20 százalékos önök által tervezett csökkentési cél az elérésre kerül. Ugyanakkor kizárólag olyan energiák e, esetében érhető el, amelyek foszilis energiahordozók felhasználásával lettek megtermelve. E, ez egy nagyon költséghatékony mód, tehát adott esetben előnyben részesíthető ugyanakkor a kibocsátás csökkentés, és ezzel együtt az energia megtakarítás, az energiahatékonyság növekelése, e, rögtön költséghatékonysághoz is vezetne, hiszen nem pazaroljuk az erőforrásainkat, maximáljuk, maximalizáljuk az energiahatékonyságot Végső soron pedig az az érv is elmondható, hogy a gazdasági növekedés nem sérül, mert egy ilyen megoldás mind a gazdasági növekedés, mind a recesszió idején gazdasági növekedést élénkít. Nagyon remélem, hogy nem háborodnak fel azon, hogy erről az utolsó pontról ilyen keveset tudtam csak szólni, és inkább általánosak voltak a megjegyzéseim, amelyek adott esetben triviálisnak tűntek, de fontosak voltak a végkövetkeztetésekhez. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen. Yes? Yeah. Működik a mikrofonom? Igen, mondja az elnök. Köszönöm szépen és akkor azon nem megérkedhetjük a vitát, és Fordasszony kapja meg először a szót. No? Nem? Nem két szót? No, she don't want. Nem akar beszélni Fordasszony, akkor Claude Tormes. Uh, so thank you for, for the two uh, contributions. Uh, ezt a két előadást. Uh, azt gondolom, hogy az igazi vita arról szól, hogy vannak eh, célkitűzések, eh, és eh, vannak kétségek a célkitűzésekkel kapcsolatban. Eichhammer úrhoz az, van egy kérdésem. Két-három kérdést tennék fel. A célkitűzés az irányelvben. Ön szerint ez egy relatív és nem pedig egy abszolút célkitűzés, ha jól értettem, ugye? Ez az egyik lehetőség, mert a mi vitáinkban ez félrevezető, mert a kollégák gyakran abszolút célkitűzésnek mondják ezt a célkitűzést, ön pedig relatív célkitűzésnek mondja, mert egy bizonyos jövőkép vagy kivetítés, projekció hoz viszonyított célkitűzésről van szó. A másik kérdésem az az, hogy itt két dologról is beszélt, hogyha energiaintenzív célkitűzésre vagy célra állnánk át, akkor egy olyan cél, amely ugyanazt a teljesítményt takarja, a jelenlegi gazdasági helyzetben nehezebben érhető el, mint egy növekedési helyzetben. A jobb-közép kollégák és egyes lobbisták és egyes kormányok önök felé azt próbálják sugározni, hogy ha önök ezt a lépést megteszik, akkor a gazdaság nagyobb nyomás alá kerül, mint hogyha kitartanának amellett a célkitűzés mellett, amely az irányelvben vagy a tervezetben szerepel. E, Feynman úrnak pedig e, egyetértek önnel e, abban, hogyha ezt így csináljuk, akkor szorítani kell felső küszöböt, a, a felső határt szigorúbbá kell tenni, mert különben a rendszerből kiveszik a koherencia. Vidal Kadrász kollégák következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Az energiatékonyságról beszéltünk az imént, és egy nagyon érdekes filozófiai, gazdasági jellegű vita bontakozott ki. A kérdés az az volt, hogy nem lenne -e jobb az energiahatékonyságot javítani, vagy úgy, hogy a primér energiafogyasztását csökkentsük abszolút értékben. Meghallgattam mindezt, amit elmondtak ma délután. Meghallgattam azt is, amit Aysamar úr elmondott. Nagyon érdekes volt az ő eszmefuttatása. és szeretném elmondani, hogy milyen fajta következtetést eh, tudnék eh, levonni ebből. Azt mondják, hogy egyszerűbb az, hogy elérjük azt a célt, hogy csökkentsük a primér energiafelhasználás szintjét abszolút értékben, akkor, amikor recesszióban vagyunk. És azt mondják, hogy nehezebb ezt megtenni akkor, amikor a gazdaság növekszik. én úgy értelmezem, hogy könnyebb eh, elérni egy eh, célt, akkor, hogyha több millió munkanélküli van, akkor ők nem eh, fognak energiát felhasználni, és itt tényleg könnyebben csökkenteni tudjuk a primér energiafelhasználást. Tehát nem azért csökkentjük az energia felhasználást, mert hatékonyabbak lettünk volna. Tehát én úgy gondolom, hogy az az érv, amit elmondtak, ez egy olyan érv, amit én igazából nem nagyon tudok elfogadni. És jó lenne az, hogyha sokkal meggyőzőbb érveket tudnék hallani, hiszen annak kell lenni a célunknak, hogy függetlenül attól, hogy most növekedésben vagy recesszióban van a gazdaság, tehát állandóan kevesebb energiát kell felhasználnunk, de mindeközben többet kell termelnünk. és ez mindkét esetben érvényesnek kell, hogy legyen, mind a konjunktúra, mind a recesszió idején, hiszen a gazdaság, az ipar mindig versenyképesebbé válik, és így az energiahatékonyság célkitűzését elérhetjük, munkahelyeket teremthetünk, és az Európai Unió világpiaci helyzetet is javíthatjuk. Köszönöm szépen, Kolinska Bobinska asszony következik. Dziękuję bardzo. E, bardzo ważne, interesujące spotkanie. Köszönöm. Nagyon érdekes és fontos e, ülésen vagyunk. Alapvető kérdések merültek fel, az energiahatékonyság e, meghatározása, az abszolút és relatív célkitűzések, a modellek, témakörében, és még Turmes úr is, aki e, ennek a jelentésnek az atya e, azt mondja nekünk, hogy e, azok közül néhányan, akik beadtunk módosító indítványt, nem tudtuk pontosan, hogy abszolút vagy relatív célkitűzésekről van szó igazán. Én azt szeretném, hogyha az egész folyamatnak az elején szerveznénk ilyen üléseket, mert ugyan még most is fontos és érdekes, amit hallunk, de jobb lenne, ha egy ilyen vitát és a szakértők meghallgatását a folyamat legelején ejtenénk meg. Talán az elkövetkezendő évre vonatkozóan ezt megegyezhetjük, hogyha a jövőben ilyen komoly dossziéval foglalkozunk, akkor az egész törvényalkotási folyamat elején, ne pedig a végén tartsunk ilyen vitát, lehet, hogy ez inkább technikai jellegű meglátás volt, de mindenképpen el akartam mondani. Kérdezhetsz? Ne, ne. Működik a mikrofonom? Hát nagyon furcsán működik ez a mikrofon, mondja az elnök. Nagyon jónak tartom azt, amit elmondott, viszont a kezdetekben is már megpróbáltuk meghatározni az ütemtervet, és a vita során jött, merültek fel ezek a kérdések, jónak tartom azt, hogy ezt tisztázzuk, még akkor is, hogyha igaza van abban, hogy sokkal hatékonyabb és sokkal érdekesebb lett volna ez az elején. Hol asszony kért szót, aki az én feljegyzésemen fordasszonyként szerepelt. Nem vagyok Vicky Ford, mondja Hol asszony, elnök, de elment már a, a Ford asszony. Most az én a szó. Igen, köszönöm szépen. Nagyon jó az, hogyha egy újabb ö, ö, tudományágról hallhatunk itt az eh, rében, és jó meghallgatni a közgazdászok véleményét is. Hadd eh, térjek ki néhány pontra, de én, engem inkább az energiahatékonyság érdekel, hiszen emiatt vagyunk ma itt. De úgy vélem, hogyha haté- az költséghatékonyságról beszélünk gazdasági szempontból, akkor nagyon fontos az, hogy lássuk, hogy gyakorlati szempontból az energia csökkentése hatással lehet a költségekre is, mert az innovációval, amit elérünk, ezt láthattuk eh, a berendezésekben, az autókban, az, az egy jobb szolgáltatás a fogyasztók számára, és hogyha ezt, összekötjük, és ezt össze lehet kötni a kisebb energiafelhasználásra. Az innovációnak köszönhetően nagy mértékben szét lehet választani az energiaszolgáltatás az energiahasználattól. Másodszorban ez vonatkozik az önök piacba vetett hitéhez, illetve az ETS használhoz is, viszont a brit környezetvédelmi tanácsadó azt mondta, hogy a piac soha nem teljesített a határok megfelelően, viszont a klímaváltozás esetében tényleg van egyfajta határidő, és nem lehet válni a piacra. Ez egy nagyon fontos pont, amire mindenképpen gondolnunk kell. Amit Eichhammer úr elmondott, szeretném megkérdezni, hogy jól értettem ehhez. Ön Amiatt aggódik, hogyha az energiaintenzitási célkötőzést választjuk, akkor igazából, amit tehetnek a tagállamok, a vállalatok, hogy ezt elérjék, akkor azt jelenti, hogy növelniük kell a termelésüket, tehát elérhetik az energiaintenzitási célkötőzést anélkül, hogy bármilyen lépést tennének annak irányába, hogy megváltoztassák a jelenlegi eljárásaikat. Tehát továbbra is kisebb módon módosított eljárásokat alkalmazhatnak, és ezáltal növekszik a GDP. És, és így teljesülne a célkötőzés is. Hogyha ezt az utat követnénk, az a fajta zavar, amit ön is említett, az a zaj, amit említett, ez egy olyan kifejezés, amit ön alkalmazott, és arra utalt, hogy ezt nem lehet jól mérni, mert nagyon sok más gazdasági erő hat itt. Ezen kívül nem vagyunk biztosak abban sem, hogy hol ennek a vége, nem igazán értem azt, hogy az energiaintenzitási célkötőzéssel hogyan eh, lehetünk biztosak abban, hogy elérjük az energia, energiahatékonysági célkötőzést. Eh, és hogy tudjuk-e, hogy egyáltalán elérjük-e ezt, vagy sem, ezen kívül aggódom amiatt is, hogy Mit történik akkor, hogyha kikerülünk a jelenlegi recesszióból? Jelenleg most könnyen megtakarítani energiát, mert kevesebb energiát használunk, hiszen nincs növekedés. Viszont, hogyha megvizsgáljuk azt, hogy hogyan próbáljuk elérni az energiaszolgáltatásokat, és hogyan kívánjuk felhasználni az energiát hatékonyabban. Akkor, amikor megindul a gazdasági fellendülés, akkor lehet, hogy azt láthatjuk majd, hogy túl sok energiát fogunk felhasználni, hiszen strukturálisan nem foglalkoztunk ezzel a kérdéssel. Beszélt arról, hogy nem jól irányítottak a befektetések. Lehetséges, hogy sok pénzt fogunk elpazarolni, akkor, amikor az infrastruktúra projektekkel foglalkozzunk, amiket az EU javasolt, mégpedig amiatt, hogy nincsen konkrét elképzelésünk azzal kapcsolatban, hogy mennyi energiára is lesz szükségünk. Valóban aggasztja az önt, hogy az energiahatékonysági célkitűzések ahhoz vezethetnek, hogy a korlátozott erőforrásainkat elpazaroljuk a befektetések szempontjából, azáltal, hogy energiainfrastruktúra projektebe fektetjük azt be, amikre igazából nincs igaz, igazán szükségünk, viszont jelenleg nem tudjuk talán azt, hogy mire van szükségünk és mire nincs. Hát Pipa. Piper úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is ezt az alapvető jelentőségű vitát korábban tartottam volna. Úgy gondolom, hogy mindannyian azt szeretnénk, hogyha az energia hatékonyságot a lehető leggyorsabban meg tudnánk növelni, ezt függetlenül tudnánk megtenni. Ugyanakkor egy nagy esélyt elszalasztottunk, amikor követtük viszonylag kritikátlanul a bizottságnak a javaslatát, sőt, bizonyos mértékben szigorítottuk is. Én megnéztem a módosító indítványokat, és azokból azt tanultam, hogy az abszolút célok és a viszonylagos célok esetén is vannak előnyök, hátrányok, és azt is megtanultam, hogyha emissziókereskedelmű rendszer kiterjesztenénk más gazdasági szektorokra is, és a magán háztartásokra is, akkor azt adott esetben e, sokkal egyszerűbb lenne megfelelő monitoringgal összekötve, mint amit most tervezünk. Ennek ellenére itt van ennek az irányelvnek a tervezete, ezzel kell együtt élnünk, és szeretném megkérdezni a szakértőket, mind a kettőjüket, hogy van esetleg egy számukra elképzelhető kompromisszum. Weimann úr és Eichemann úr, amely lehetővé teszi az abszolút célkitűzések, a relatív célkitűzéseknek az összeolvasztását, és ezek alap, célok alapvetően konjunkturális ciklusoktól is függnek el, vagy kinézhet-e úgy egy kompromisszum, hogy a nemzetállamoknak még szabadabb teret adunk arra, hogy hogyan fogják a felőlem akár kötelező érvény célokat elérni. Tehát fölmerült az a e, lehetőség, hogy intelligens e, igazolásokat adnak ki, vagy a emissziókereskedelmi rendszert nemzeti szinten e, különböző irányokba, szektorokra terjesztik ki, tehát van-e esetleg arra lehetőség, hogy itt valamilyen kompromisszumot elérjünk, és a ma megvitatott valamennyi lehetőséget összegyúrjuk, összeötvözzük egy megoldásá? Toján kolléga. Eh, Köszönöm szépen a két előadást. Engedjék meg, hogy Eichemann úrhoz intézek kérdéseket. Ön egy gazdaságpolitikai bemutatót tartott különböző grafikonokkal, sajnos nem volt jó minőségű a kép, és nem volt követhető, éppen ezért csak néhány súlyponti kérdést emelnék ki. Például itt van a célkitűzések és az alacsony növekedés közötti összefüggés kérdése. Ugye az irányelvben megfogalmazott célok, azok kötelező érvényűek lennének, a gazdaság fejlődésére ugyanakkor figyelemmel kell lenni, és az is elhangzott, hogy az ilyen célkitűzések alacsony növekedés esetén nem feltétlen célra vezetőek, mert nem segítenek a konjunktúra beindítására. Tehát nem tudom, hogy adott esetben nem lehetne-e ellenérveket találni a rendszer ellen. Aztán itt vannak ugye a fogyasztással kapcsolatos célkitűzések és e, a energiaintenzitással kapcsolatos célkitűzések. Hogy néz ki hogyan lehetséges egy átmenet az új célokra úgy, hogy a gazdasági növekedést ne akadályozzuk? Hogyan tudjuk itt a prioritásainkat megfelelő sorrendbe állítani? Az is elhangzott, hogy az energia hatékonyságos, sokan plusz terhernek érzik a vállalkozói szektorban. Na de hát ez mégiscsak energia megtakarítást eh, segít elő, eh, és így a növekedés segíti elő, ami azért valahol fontos a válság idején. Vannak megfelelő adatok, amelyek alátámasztják ezt a feltevést, sőt, vannak esetleg adatok, amelyek eh, tagállamok szerinti bontásban megmutatják, hogy hol érnek el jó eredményeket, és hol nem, milyenek az egyes tagállami ösztönzők ezen a területen. Esetleg vannak olyan országok, eh, amelyek eh, előrébb járnak mások, például az enyém az hátrébb. Zsadó úr. Köszönöm én is csatlakozom a különböző itt elhangzott megjegyzésekhez beleértve Fionáéhoz is. Azt gondolom, hogy nagyon komoly előrelépések történtek az energiahatékonyság és az energiafelhasználás területén is az energiafelhasználás fényében nem feltétlenül lehetséges abszolút értékben csökkenteni az energiafelhasználást a hatékonyság növelésével. Szerintem a nagy probléma a jelenlegi ipari rendszerben az az, hogy milyen jelzéseket küldenek a közhatóságok egy olyan jelzést, eh, amely a GDP-hez eh, köti -e ezeket a célkitűzéseket. Eh, ez esetben nem világos jelzésről beszélünk. Szerintem egyetlen világos jelzés létezhet, egy kötelező dátummal ellátott energiafelhasználásra vonatkozó eh, jelzés lehet elfogadható. Eh, másik kollégának is igaza van, amikor azt mondta, hogy eh, egy recessziós, recessziós időszakban nem lehet tekintet nélkül a recesszióra, mert nyilvánvalóan egy elszegényedési időszakot élünk át. De megfordítom az érvet. Ha azokban az években, amelyek majd most jönnek, az OECD vagy az Európai Bizottság azt mondja, hogy, hogy növekedés lesz, nem mondják ezt egyébként, de mondjuk, hogy növekedés lesz, akkor az energiaárak komoly növekedésnek fognak indulni, és az megint csak a fogyasztók elszegényedéséhez vezethet. Erre egyetlen módon lehet válaszolni a vásárlóerő megtartására, nevezetesen úgy, hogy ténylegesen csökkentjük az energiafelhasználást. Tehát ténylegesen haszn- csökkentjük azt az energiamennyiséget, amelyet felhasználunk, így csökkenhet csak az energiaszámlánk. E- Eichhammer, úrnak, és talán Weissman úrnak is, e- e- illetve hozzájuk az a kérdésem van, hogy a önök, akik elemezték az Európai Bizottság anyagait, úgy látják-e, hogy vannak -e esetleg ellentmondások az ETS rendszer védelmezése, illetve az energiahatékonysági célkitűzések kötelezővé tétele között. Mert ha konkrétan, konkrét lépéseket nem teszünk az energiahatékonyság érdekében, akkor nyilvánvalóan az ETS célkitűzéseket sem fogjuk tudni teljesíteni a szénára pedig nyilvánvalóan relatíve alacsonyabb. Herr Karinz. Karinz úr. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. Az egyik nagyon érdekes intellektuális vita volt ez, amit valahol megértünk itt a szakbizottságban, és köszönöm szépen ezt a két előadónak. De hallottam néhány dolgot, amik eléggé figyelemre méltóak. Zsadó úr is elmondta ezt, hogy az energia árak tekintetében a gazdasági válság közepette sokkal szegényebbek lesznek az emberek, és az a, az összeg, amit az emberek az energiára költenek, azok nagy mértékben teszik majd a fizetésük egy részét. Különböző módon értelmezzük itt a gazdaságot, megtakarítás, illetve energiafogyasztás tekintetében. Tehát van egy intenzitási célkötőzés, egy fogyasztási célkötőzés nálunk Lettországban. Mi vagyunk a energiametakarítási bajnokok. Elég egyszerű ez. Egy, egyszerű a formula. Legy, legyünk eh, szegények, mint a templom egere, mert akkor meg lehet takarítani. Nem nézzünk tévét, ezzel is meg lehet takarítani eh, az energiát, beszélünk helyette a családtagokkal, két eh, pulóvert veszünk fel, mert nem fűtünk, mert nem tudjuk megengedni magunknak ezt, hogyha csak is a fogyasztásra koncentrálunk, akkor mi fog történni nálunk akkor, amikor beindul a gazdaság, az emberek sokkal több energiát fognak felhasználni, tehát ismételten bekapcsolják a régi izzókat, újra elkezdik használni a régi autóikat, amiben rengeteg benzére van szükség, ismételten bendulnak a régi gyárak, amelyek GDP-t generálnak, viszont rengeteg energiát pazarolnak el. Tehát, hogyha tényleg szeretnének valamit tenni a recesszió idején, ezt teszik az okos vállalatok is, mi is ezt tettük. Mi, mi jeget állítottunk elő, ezt eladtuk Lettországba, de még Finországba is, tehát mindenhol lehet pénzt keresni. Mi ragaszkodtunk ahhoz, hogy minden manuálisan készüljön, de ez igazából eh, nagyon pazarló volt, már csak azért is, mert gyakran az emberek nem jöttek el, de hogyha eh, manuálisan állítunk elő termékeket, akkor nagyon sok helyen lehet tárolni a termékeket, mert nem lehet eléggé gyorsan termelni. Ezáltal nagyon sok energiát használunk fel, mert nagyon sok fagyasztóra volt szükség. Megvizsgáltam azt, hogy mit tennének a versenytársak, és ehelyett inkább befektettem az automatikus csomagoló rendszerbe, és így profitot tettem szert, mert most már sokkal többet tudtam termelni kevesebb befektetéssel, ezt láthattam euró per egység szempontjából. Tehát az egész termelés megváltozott, mert nem kellett ilyen túlságosan nagy termelőhely, és egész éjszaka dolgozhattunk. És ugyanez a gazdaságban is, hogy recesszió idején ez alapvető logikának tűnik az, hogy a recesszió idején a hatékonynak lenni, viszont mindenképpen a hatékonyságot szeretnénk növelni, hogy amikor kikerülünk a válságból, akkor sokkal nagyobb legyen a termelés kisebb energiafelhasználással. Tehát jó lenne, ha például a régi ízok helyett takarékos ízót használnak az emberek később. És úgy gondolom, hogy a politikai döntéshozók feladata az, hogy fókuszáljanak az intenzitásra, mert hosszú távon csak úgy lehet a fogyasztást visszaszorítani, hogyha koncentrálunk az intenzitásra, mert hogyha nem erre koncentrálunk, akkor az lesz az eredménye, hogy az emberek nagy része alacsonyabb szinten fog élni, és szeretném, hogyha erre koncentrálnunk, akkor, ha akarják látni a megtakarítást, akkor jöjjenek el hozzánk, viszont ott nem fognak hatékonyságot látni. A legtöbb háztartás nálunk a városokon kívül, ott az emberek mindig fával fültenek, mint 150 évvel ezelőtt, de ez azért volt, mert nem igazán tudtak vásárolni elektromos fűtőberendezést. Nem volt erre pénzük. Tehát, hogyha szeretnénk gazdasági növekedést, akkor szeretnénk energiahatékonyságot is elérni, és ezért mindenképpen meg kell fontolnunk azt, hogy az energia intenzitás legyen előtérben az energiahatékonyság kapcsán, mert lehet úgy takarékoskodni, hogy szegények vagyunk, viszont lehet úgy is tenni, mint ahogy Dániel tette, megkétszerezték a termelést anélkül, hogy növelték volna az energia felhasználást. Dániel mindenképpen hatékonysági, hatékonysági példa lehet. Sajnos nem halljuk azt, amit Turmes úr közöltett. Oké. Okay. Rendben, mondja az elnök, kedves kollégák, akkor végezetül a két előadót kérném meg arra, először is talán Eichemer urat, utána pedig dr. Joachim Wein már urat szeretném megkérni. Engedjék meg, hogy megkérdezzem először, mennyi időm van a válaszadásra. Tíz perc, mondja az elnök úr, ha az elegendő, igen, nagyon sok filozófiai kérdés merült fel a vita során, és nagyon izgalmasnak tartom ezt. Attól tartok viszont, hogy nem tudok minden egyes kérdésre részletesen választ adni. Viszont megpróbálok néhány pontot kiragadni. Egyrésztről felmerül, felmerült a kérdés az elején, hogy mi a célja az irányelvnek magának, és hangsúlyozni kell ismételten, hogy ez nem egy abszolút cél, amit megfogalmaztak egy fix bázis év alapján, hanem egy eh, referenciát vettek alapul, amely növekedést irányoz elő 2020-ig, tehát ez megfelel az intenzitási célkitűzésnek, hiszen ugyanabból a baseline-ból vezették le. És ez egy óriási eh, különbség, amely viszont a növekedés korlátozásához vezethet. A második kérdés, amely ugyancsak nagyon sok eh, alkalommal mm, megjelent ez a kérdés. Jó-e az, hogyha a gazdasági ha, ö, visszaesés idején foglalkozunk az energiahatékonysággal, lehet, hogy az eladásomból nem tűnt ez ki, de, de természetesen pontosan hol hogy vetette fel ezt a kérdést, és nagyon fontosnak tartottam ezt, hogy a gazdasági ö, gyengébb időszak ide is nagyon fontos energiahatékossági intézkedéseket végrehajtani, egyetettetek Karin úrral, hiszen a kérdés az az, hogy mit történik akkor, hogyha a recesszióba kilábalunk, akkor az energia felhasználás is növekedni fog, akkor is, hogy főként akkor, hogyha nem vezettünk be semmilyen intézkedést. Viszont az én előadásom nem arra vonatkoztatott, hogy nem kell semmilyen fajta intézkedést tettünk, hanem arról beszélt, hogy mi a valóság most, hogy a gazdasági válság idején sokkal gyengébb a gazdasági ciklus, kevesebb a befektetés, és sokkal nehezebb előzetes befektetést tenni a piacon, és ezzel a valósággal együtt kell élnünk. Természetesen megpróbálhatjuk azt, hogy a krízis idején is végrehajtsunk energiahatékonysági intézkedéseket, és ezzel támogassuk az energiaszolgáltatást, Viszont tudjuk, hogy az upfront befektetés, az előzetes befektetés eléggé akadályozó tényező, és a krízis idején nem igazán ö, gyorsan mobilizálható kedv szerint. Természetesen nagyon sok megtakarítás ö, elérhető lenne így. Még egy pont, amire szeretnék kitérni, ez egy feljebb való szint, viszont az is gyakran előfordult a viták során, hogy az egyes intézkedések hogyan hatnak, például az ETS-re kitértek, a megújuló energiaforrásokra, energiahatékonyságra. Nem mondtam el az elején, nem vagyok közgazdász, és ezért a közgazdasági kompetenciám nincs annyira, viszont nagyon sok közgazdász, mint például Sten úr, aki az Matt Stern Review-t írta, ő is többször hangsúlyozta azt, hogy a gazdasági eszközök mellett vannak más eszközök is, más eszközökre is szükség van, és ezek egymást támogathatják. Egy új jelentésben, amit a Nemzetközi Energia Ügynökség adott ki ebben az évben, nagyon egyértelműen látszik ebből a jelentésből, hogy az intézkedések kölcsönhatása pontosan az, ami a célra vezető lehet. A, az ETS, a kibocsátással való kereskedés egy kritériumot jelent, egy gazdasági kritériumot, viszont több kritériumos elemzésre van szükség, a dinamikus aspektusokat is figyelembe kell venni, nem csak a rövid távú gazdasági hatásokat, amiket a piac létrehozna, és ezeket a kritériumokat nem lehet egyetlen egy eszközzel lefedni, és az energiaügynökség tanulmányában ez nagyon jól benne van. Weinmann úrnak igaza van, és többen is említették ezt, hogyha különböző eszközeink vannak, akkor óvatosnak kell lennünk abban a tekintetben, hogy mi a kocsatás az eszközöknek, ezek lehetnek pozitívak vagy negatívak is. Beszéltünk az ETS felső plafonjáról, egyértelmű az, hogyha a politikai területeken nem foglalkozunk az energiahatékonysággal, a megújuló energiaforrásokkal, akkor el kell gondolkodni Eh, azzal, hogy mi történik ezzel a felső szinttel, és eh, hogyha a vita során megértjük azt, hogy milyen eszközöket hol alkalmazzunk, hol vannak a gazdasági akadályok, hol nincsenek ilyenek, ha ezt megértjük, akkor láthatjuk, hogy ez, ehhez nagyon sok eh, empirikus tapasztalatra van szükség. Hangsúlyoznám azt is, hogy eh, ez fontos, és az irányelvben is eh, látszik ez, hogy olyan intézkedésekről van szó, amiket eh, végre kell hajtani a cél érdekében, viszont fontos az, hogy milyen üzenettel rendelkeznek ezek a célok. Függetlenül attól, hogy most abszolút célokról van szó, vagy intenzitási célokról, egyetemű az, hogy az abszolút célok esetében sokkal világosabbak az üzenetek, és az abszolút célok esetében a pszichológiai hatások sokkal magasabbak, mint a, az intenzitási célok esetében. Nagyon sok mindent tudnék még mondani, viszont végezetül annyit mondanék, hogy szerintem fontos az, hogyha már kitűzünk egy célt, akkor gondoljunk arra, hogyan fogjuk ezt értékelni, nyomon követni, hiszen e, részt vettem az energiaszokatás irányelvben, és, és azt láttam, hogy minél komplexebb egy rendszer, annál nehezebb azt megérteni. Sokak, sokan tanultunk itt egyetemen, viszont hogyha nap mint nap szembenézünk eh, ezekkel a kérdésekkel, akkor azt láthatjuk, hogy nagyon eh, zavaros eh, a különböző megfogalmazás. Hogyha ennyire komplex rendszert építünk ki, akkor én sem látom át, önök sem látják át, és mások sem látják át, és ezért azt kérném, hogy egy egyszerű, átlátható rendszert építsünk ki, ami nem állandóan változik. Köszönöm a figyelmüket. Professor Weimann. Köszönöm, Weimann professzor úr. Nos, igen, számtalan megjegyzés érkezett. Hol azt hogy megjegyzésével szeretnék kezdeni. Ön két dolgot mondott. Az első dolog az volt, hogy energiát megtakarítani, nem költségek árán, hanem innováció útján fogunk tudni. Nos, ez alapjában véve igaz, hogyha energiát takarít meg, ahhoz azonban előforrásokat kell felhasználnia, tehát hogyha hatékonyabbá akar tenni e, e, energiafelhasználás szempontjából egy hűtőgépet, akkor jobban kell szigetelnie, erőforrást használ fel ehhez hogyha energiát akar megtakarítani a háztartásban, akkor szigetelni kell a házat. Hogyha van egy 70-es években épült panelház, és ezt a új energetikai célokhoz akarja hozzáigazítani, akkor 50-60 ezer eurót kell ebbe fektetni épületenként. Tehát költség nélkül ez nem érhető el, ezt figyelembe kell venni, hogyha arról a kérdésről gondolkodunk, hogy hogyan tudunk a legjobban energiát megtakarítani. Nagyon sokszor az abszolút célok irracionálisak egedjék meg, hogy itt most egy másik megjegyzés is éljek. Én a miniszterelnököknek azt javasolnám, hogy sürgősen cseréljék le a politikai tanácsadóikat, ugyanis az a megjegyzés, hogy az a piac még sosem tartotta magát határidőkhöz, ez egyszerűen értelmetlen. Gondoljunk az kereskedelemre, ez úgy működik, hogy itt van egy bizonyos felső érték, egy cap, ez korlátozza a kibocsátott egységek számát, az első naptól alkalmazzák, tehát Európában energetikai vállalkozásként, vagy egy más ez a szektorhoz tartozó vállalkozásként, csak akkor bocsáthatok ki széndiokszidot, hogyha erre joggal rendelkezek. Ezeknek a jogoknak, eh, certifikátoknak, kibocsátási egységeknek a száma azonban korlátozott, ezért is vezették be a rendszert. Itt nincsen szükség határidőkre, és kitűnően működik a piac. Azokat eh, az ár eh, szignálokat kaptuk, amiket vártunk. A piac reagál ugyanakkor a politikára, mely fenyegetőleg lép fel. Tehát úgy gondolom, hogy az ön miniszterelnöke ezt is fontolóra kell, hogy vegye, és le kell, hogy cserélje a szakértőit másodszorban. Töms úrnak adnék egy alapvető megjegyzést válaszul. Ön alapvetően félreértett engem, én nem azt mondtam, hogy olyan politikát kell folytatnunk, eh, ami mindentől független, és utána ex post kell a felső küszöbértéket kiigazítani. Nem, én úgy gondolom, hogy a kepen kívül más e, szabályozási eszközhöz nem szabad nyúlnunk, és meg is indokolnám, hogy ezt miért tartom így célszerűnek. Az emisszió kibocsátás kereskedelmi rendszer egy bizonyos elv szerint működik. Van egy oka, hogy a közgazdászok miért találják olyan jónak ezt az eszközt, és miért vannak meggyőződve ennek az eszköznek a hatékonyságáról. Ez az elv a következőképpen néz ki. Határoz meg a felső küszöbértéket, határoz meg a környezetvédelmi célkitűzést, utána tett kötelezővé ezt a célkitűzést, azáltal, hogy jogokat, egységeket bocsátasz ki, és azt mondod, hogy csak ilyen mértékben lehet terhelni a környezetet. A második lépés abban áll ezután, hogy hogyan érem el ennek a felső küszöbértének a betartását, tehát hogyan próbálom meg elkerülni a kibocsátást. Tehát az a döntés, hogy hogyan, milyen eszközökkel, milyen technikával, milyen úton, módon kerülöm el a kibocsátást, ez válik az érintett vállalatok gondolkodásának központi pontjává méghozzá okkal, joggal, hiszen ők rendelkeznek azokkal az információkkal, amelyek szükségesek ahhoz, hogy meghatározzuk, hogy hol lehet a legköltséghatékonyabb módon a kibocsátást elkerülni, másodszorban pedig a kereskedelmi rendszer ösztönzi őket arra, hogy ezekből, ezekkel az információkkal éljenek, ezeket felhasználják, és megállapítsák ezek alapján, hogy hol tudnak a legköltséghatékonyabb módon széndiokszid kibocsátást csökkenteni. Hogyha kibocsátási egységet ugyanis eladok, akkor akkor pénzt keresek ezzel. Tehát ez egy olyan eszköz, amely ösztönzési szempontból hasznos, ahogy a közgazdászok megfogalmazzák. Ezért ilyen jó ez a rendszer, ezért alkalmas a céljainkra. Ezzel a tulajdonsága más piac szabályozó eszközök nem rendelkeznek, éppen ezért a közgazdászok erre a gazdasági okra hivatkoznak. Hogyha azt mondjuk, hogy előírjuk ezt és ezt és ezt a technológiát, akkor, és utána azt nagyon költségintenzív módon bevezetjük, akkor lehet, hogy elérjük a küszöbb érték betartását, de hát az akkor már nem fog segíteni az emisszió kereskedelmi rendszernek minden előnyét hatályon kívül helyezzük. Tehát egy gyakran hangoztatott érv, hogy a küszöbértéktől tekintsünk el, és akkor mindent csináltunk úgy, mint eddig. Azonban úgy gondolom, hogy alapvetően, aki ezt mondja, az félreérti ennek a rendszernek a működési elvét. Engedjék meg, hogy éljek egy utolsó megjegyzéssel is. Csak egy dolgot vetnék közbe. Jó lett volna, hogy a bizottság rögtön 3%-ban határozza meg a célt. És tehát 3%-ban és nem 20%-ban kellett volna. Most ön a kepről beszél, a felső küszöb értékről, a ETS rendszeren belül. Nos, hogy ezzel kapcsolatban mit akarunk, az egy politikai döntés a politikai döntéshozók részéről, ez tárgyalások tárgyát kell, hogy képezzen, nem az én feladatom, hogy közgazdászként erről döntsek. A mi üzenetünk ugyanakkor az, hogy ha szeretnénk a széndiokszid kibocsátást elkerülni, úgy gondolom, hogy ezt nagyon is ajánlatos tennünk, méghozzá nagy mértékben, akkor a legértelmesebb dolog az az, hogyha költséghatékonyan járunk el, erre van eszközünk, hogy most 10-20-40 százalékos megtakarításra állapodunk meg, az egy más kérdés, ez egy politikai döntés, amit demokratikus folyamatok útján kell meghozni. Még van 5 percem, ugye? Engedjék meg. Ugye elhangzott az, hogy ez nagyon is filozófiai fejtegetésekbe bocsátkoztunk. Én úgy gondolom, ezek inkább közgazdaság és nem filozófiai fejtegetések voltak. Engedjék meg, hogy ezzel kapcsolatban még egy alapvető utolsó megjegyzéssel éljek, ami az eszmecseriben nekem feltűnt nagyon sok hozzászólás esetében, az az, hogy nyilvánvalóan eh, széles körben elterjedt az a vélemény, hogy az energia megtakarítás önmagában egy alapvetően célba veendő jó cél. Én ezt nem feltétlen gondolom így. Két érvem is lenne. Az első érv az arra vonatkozik, amit ön mondott. Természetesen az energiafogyasztás csak alapvetően nem rossz dolog, tehát azért használunk el energiát, hogy más célokat elérjünk. Hogyha megnézzük, eh, hogy, hogy mire használjuk az energiát, akkor ezek jó célok. Azért használjuk az energiát, azért fogyasztjuk, mert arra valamilyen észszerű célunk, okunk van. Nézzük meg egy másik érvet is csináljunk egy gondolatkísérletet. Gondoljuk el, képzeljük el, hogy lenne egy olyan energiaforrásunk itt Európában, amely kimeríthetetlen, egyáltalán nem jár környezetszennyezéssel, környezeti költségekkel, tehát egy tiszta energia. Ez most egy gondolatkísérlet, ugye? Tehát korlátlan rendelkezésre áll, és teljesen tiszta energia, nincsenek végtárolási problémák, egyáltalán semmilyen probléma, és nagyon e, mérsékelt költségek mellett e, kinyerhető. Nos, beszélnénk energiamegtakarításról egy ilyen energiaforrás esetében? Nem. Nyilván azért beszélünk energiamegtakarításról, mert az energiafogyasztás széndiokszid kibocsátással jár együtt, környezetszennyezéssel jár együtt, és mert végesek az energiaforrások. Ezek a problémák. Hogyha tehát célokat fogalmazunk meg, akkor ezeket a két alapvető, erre a két alapvető problémára tekintettel kell megfogalmaznunk, de egyszerűen azt mondanunk, hogy minden áron energiát kell megtakarítani, ez teljesen irracionális. Hogyha irracionális abban, hogyha nem e két alapvető célra koncentrálunk a célok megfogalmazása esetén. Ha azonban ezt tesszük, akkor az önök által megfogalmazott problémák közül nagyon sok, és nagyon sok bonyodalom megoldódik, mert nagyon sok bonyodalom, amit elhangzott, egész egyszerűen azáltal áll elő, hogy különböző célokat fogalmazunk meg, 20%-os energia megtakarítási cél, 20%-a nagyobb energiahatékonyság, 20%-a kisebb széndiokszid csökkentés, de ugyanakkor nincsen arra terv, hogy hogyan kötjük össze ezeket, hogyan ötvözzük ezeket egymással. Tehát ez lenne az, ami számomra teljesen világossá vált a mai eszmecseréből. Én úgy gondolom, hogy el kell jutnunk oda, hogy az igazi problémákat felismerjük, azokat megvitessük, ezek véleményem szerint ugye az éghajlatváltozási probléma és az erőforrásnak a problémája, de nem, nem alapvetően az, hogy energiát fogyasztunk. Ezt kell, hogy lássuk. És esetleg még egy utolsó megjegyzés az előttem szóló által elmondottakkal kapcsolatban. Én osztom az önök véleményét, hogy vitatkoznunk kell arról, hogy az egyes instrumentumokat hogyan tudjuk együtt alkalmazni, de ami engem zavar az az, hogy az egyes érvek, amelyek elhangzanak, annak indoklására, hogy az ETS rendszer miért megfelel, miért elegendő rendszer, ezek az érvek aztán nem képezik igazán vitatárgyát. Tehát nem, beszéljük, nem beszélünk a költséghatékonyság kérdéséről. Sajnos az egész eszmecsere során ezt az aspektust nem láttam. Jó, én még egy akár egy percet meg is takarítottam. Elnök, köszönöm szépen. Eichhammer úrnak és Weimann professzor úrnak, Weimann professzor úrnak és Eichhammer doktornak az eszmecserét, az általuk felsorakozhatott érveket és az elgondolkodható megjegyzéseiket. Úgy gondolom, hogy jól befektetett idő volt ez a meghívó. Okay. Einverstanden. Meine Damen und Herren, wir... Hölgyeim és uraim, folytatjuk a napi rendünket. Még egy napi rendi pontunk van nevezetesen az ötös számú napi rendi pont, amely információ cserére szolgáló mechanizmus a tagállamok és harmadik országok közötti energiapegyek területén kötött kormányközi megállapodások vonatkozásában Kárinc úrnak előadóként elsőként adom meg a szót. Nem tudjuk ugyanakkor elkezdeni ezt a napirendi pontot, ha nem hagyják Kárinc urat szóhoz jutni. Kárinc úr parancsoljon! I'll try to be brief. I think we're all... Köszönöm. Megpróbálok röviden fogalmazni, gondolom maguk is fáradtak. Talking about a proposal by the commission based... Egy olyan bizottsági eh, javaslatról van szó, amely a tanács februári következtetésein alapszik, és eh, amely eh, szintén épít a az EU tagállamok megállapodására, illetve kormányközi megállapodására valamint harmadik országokkal kapcsolatos viszonyainak elemzésére. Itt megpróbáljuk gyakorlatilag a harmadik országokkal való energetikai kapcsolatokat a legjobb gyakorlatok mentén egyszerűsíteni, illetve egységesíteni, és megpróbálni valamifajta közös hangot találni a harmadik ország beli energia partnereinkkel. Összességében az olaj 80%-át, a gáz 60%-át külföldről hozza be az Európai Unió, ráadásul ez inkább növekszik, mint csökken. A olaj és gáz vonatkozásában Oroszország az egyik legnagyobb ellátónk, a legnagyobb gáz eladónk, és majdnem akkora, mint az OPEC olaj országai, emellett Norvégia még egy fontos partnerországunk, 60 kormányközi megállapodás van ezekkel a harmadik országokkal, és gázügyben és még valamivel több olaj vonatkozásában. Jelenleg azonban a legjobb gyakorlat alapján nincsen információ csere az Európai Unió tagállamai között, nem beszélünk közös hangon. Valójában ugye arról van szó, hogy Oroszország minden Oroszországgal kapcsolatos szerződés szövegét, tartalmát ismeri, viszont mi nem ismerjük egymás szerződéseit Oroszországgal. Tehát ők tudják, hogy milyen üzenetet küldenek jönnek felénk, mi viszont nem tudjuk, hogy ők milyen klauzulákat tesznek bele a többi Európai Uniós országgal kötött szerződésekben. És itt nyilván nem csak arról van szó, hogy az EU tagállamok a EU e jogot betartják-e, illetve arról, hogy az áthaladást lehetővé teszik-e, illetve a területen való átszállítást. E, ennek viszont kihat, mindennek viszont kihatása van az infrastruktúra befektetésekbe, hogyha egy tagállam és Oroszország megállapodásra jut infrastruktúra ügyben, akkor Oroszország várhatóan e, azt fogja majd követelni, hogy harmadik ország ehhez az új infrastruktúrához ne férjen hozzá. Hogyha ez orosz nyomásra így történik, akkor e, kiderülhet, hogy a befektető is megpróbálja monopolizálni ezt az egész szerződést, és innentől kezdve jogi eljárások indulhatnak, amelynek alapvetően mindenki vesztese. Az Európai Bizottság jogbiztonságot akar tehát létrehozni. Azt gondolom, hogy az ilyen jellegű ösztönzést üdvözölni kell. Mi parlamenti képviselők szintén támogassuk ezt a törekvést egyes tagállamok körében van a szuverenitással kapcsolatos aggodalom, eh, nevezetesen attól tartanak, hogy Brüsszel még egy, területbe, még egy területen bele akar-e szólni az ügyeikbe, emellett az üzleti titok témakörét is védelmezni szeretnék egyes tagállamok. Én eh, beszéltem az Európai Bizottság tisztviselőivel, és alaposan átrágtam magam az anyagon. Az üzleti titok miatt nem kell aggódni, mert ezek a megállapodások a kormány, ez a javaslat a kormányközi megállapodásokkal és szerződésekkel foglalkozik, nem pedig azokkal a megállapodásokkal, amelyeket magáncégek egymással kötnek. Tehát itt csak azokban az esetekben érint esetleg kereskedelmi megállapodást, amely esetek kre a kormányközi megállapodások is utalnak a szövegükben. Ráadásul a tagállamok kérhetik a bizalmasságot, tehát kérhetik azt, hogy ugyan az Európai Bizottság megtudhatja, hogy mi a tartalma az adott szerződésnek, és megvizsgálhatja, hogy ez nem sért-e Európai Uniós jogot, de a tényleges adatok, amelyek a szerződésben szerepelnek, azok a többi tagállam előtt továbbra is titokban maradhatnának, például szállítás ütelezés, ütemezése, beszállítási ár, vagy beszerzési ár, stb. vonatkozásában. Tehát én azt gondolom, hogy az iparnak nem kell hátrányokat elszenvednie e javaslat miatt. Nyilvánvalóan a méltánylandó üzleti titkokat továbbra is e, e, támogatnunk kell. Inkább e, intézményes kérdésektől tartok, attól nevezetesen, hogy a tagállamok jogköreit, hatásköreit mennyiben érinti, előjogait mennyiben érinti ez a az új jogszabály. Ugyanakkor az Európai Bizottság és a tagállamok is támogatják azt, hogy energetika területén is egy közös piac alakuljon ki, egy egységes piac alakuljon ki. Ez nekünk is ez a célunk. Szerintem ez az első olyan javaslat, amely ebbe az irányba visz bennünket, abba az irányba, hogy közös európai energiapolitika és közös piac alakulhasson ki, mert jelenleg ez nem létezik. Ez tehát eh, ebbe az irányba egy lépés. Eh, amikor, a, ahogy az előző vita során is eh, a az előnyöket és a hasznot és a költséget mérlegelni kell. Nyilvánvalóan mindig vannak költségek, nem csak haszon én azt gondolom, hogy ebben az ügyben a költséghaszon elemzés egyértelműen a haszon javára dől el, hiszen a tagállamok tárgyalási pozíciója harmadik országokkal szemben, nevezetesen Oroszországgal szemben javulnak. Amennyiben pedig a költségoldalt nézzük, a tagállamok adott esetben nem tárgyalhatnak egymástól teljesen függetlenül, ez talán a költségvonzata, vagy a költségoldala ennek, de azt gondolom, hogy még így is a haszon az, ami többet nyom alatba. És mint ahogy mondtam, a bizalmassága, az üzleti titok része a szerződéseknek eh, nincs érintve ezáltal a javaslat által. Nekem egyébként van egy sor olyan javaslatom, amely szerintem javít a szövegen, de alapvetően egyetértek az Európai Bizottság javaslatával, úgy, ahogy egyetértettem az Európai Tanács eh, következtetéseivel is. Ez tehát egy lépés a jó irányba, egy lépéssel közelebb kerülünk ahhoz, hogy eh, Európában egy közös hangon, egységes hangon tudjunk szólni harmadik országbeli energiapartnereinkkel. Nekik már most is egy közös hangjuk van, mi pedig 27 különböző módon szólunk hozzájuk. Ezzel kerülünk egyensúlyi helyzetbe, hogyha ilyen jellegű jogszabályt elfogadunk, és itt abba is hagyom. Glante kollega következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! ismételten abba a helyzetbe kerültem, hogy egy hiányzó kollega helyett kell és szeretnék beszélni. Lange kollega az elnökjelentéstevő ezzel kapcsolatban, és a következő lenne a vélemény ezzel kapcsolatban. Úgy gondolja, hogy az energia szempontjából a szerződések európai jelentőségűek, Például ezek közül már mutatta Norvégiát a jelentéstevő, megfelelő koordinációra van szükség, és az Európai Uniónak ezt kívülre is képviselnie kell. Konkrétan Lange úr a következőket javasolta az ötös cikkben, amikor a bizottság bevezeti az ellenőrzést, csak ellenőrzés lehetőséget kell bevezetni. A hatos cikkben nem igazán egyértelmű az, hogy a koordináció hogyan fog zajlani. Itt egyértelműbb szabályokra van szükség. Egy újabb pont, az a javaslat lenne, hogy a nyílt koordinációra lenne szükség, megfelelő kommentárokkal a tagállamokkal, a tagállamok részéről, illetve megfelelő előrelépési jelentésre van szükség. Ezek lettek volna az előzetes megjegyzések Lange úr részéről. És hogyha már nálam az szó, akkor hadd használjam ezt ki. A jelentés készítő elmítette azt, hogy csak az államok közötti szerződésre vonatkozik az információs kötelezettség, az is érdekelne, hogy hány százalékban vannak államokozati szerződések, mennyire vannak hány százalékban magánszerződések. Nálunk egy kicsit ez másképp zajlik ez, tehát ezért kérdezném, hogy ez hogyan zajlik. Köszönöm. Zsadó kolléga következő árnyék előadó. Merci. Eh. Köszönöm. Látni fogják, hogy tudok én egyetérteni is Karinsz úrral, bizonyos kérdésekben, célokban és eszközökben is. Ugyanis én is azt gondolom, hogy jó irányba halad az Európai Bizottság javaslata, erős koordinációt hozna létre a tagállamok között, és az energetikai piacon is egy közös jogszabályt létesítene. Tehát mi támogatni fogjuk a raportőrt, aki maga is támogatja az Európai Bizottságot. Én az Intában vagyok véleményíró, és csak néhány dologra térnék ki. Az exante ellenőrzés az ötödik cikk vonatkozásában azt gondoljuk, hogy eh, automatikus kell, hogy legyen az Európai Bizottsági ellenőrzés. Nem pedig eh, kvázi önkéntes eh, jellegű, tehát automatikus kell, hogy legyen. Ami a hármas cikket illeti, ez a már létező megállapodásokról szól, illetve tárgyalásokról. Mi úgy gondoljuk, hogy az Európai Bizottságnak legyen joga arra, hogy újra tárgyalásra kérje fel a tagállamokat akkor, hogyha úgy gondolja, hogy az akkori állapot, fennálló állapot ellentmond az Európai Unióban hatályos jogszabályoknak. Próbáljuk elkerülni azt a zavart, amely kétértelművé teszi ezt az egész vitát azok között, akik, illetve azon vonatkozásban, hogy vagy abban a, azon a területen, hogy most e, kormányközi megállapodásokról van szó, vagy kereskedelmi e, szerződésekről. E, tartsuk ezt a két dolgot elkülönítetten egymástól a harmadik felek hozzáférése az infrastruktúrához, illetve az ezzel kapcsolatos derogációk témájában tovább több transzparenciára, átláthatóságra van szükség, és eh, itt eh, energiabiztonsági kérdések is felvetődnek, ezért is lenne fontos eh, az átláthatóság. Ráadásul nem akarunk olyan infrastruktúrát sem építeni, amelyet aztán nem használunk ki. Talán az utolsó dolog, szerintem eh, a keretet is figyelembe kell tenni, eh, figyelembe kell venni eh, a célkitűzéseinket, a klíma célkitűzéseinket, az energiabiztonsági célkitűzéseinket, ezek adják ugyanis a keretet. És azt gondolom, hogy amikor az infrastruktúrákról beszélünk, vagy a kormányközi megállapodásokról beszélünk, akkor legyünk kitekintéssel az emisszió kibocsátásra, a fogyasztás csökkentésre, legyenek az ottani célkitűzések összeegyeztethetőek ezzel a jogszabályjal. Tehát a fenntarthatóság szerintem egy nagyon fontos eleme kell, hogy legyen e, ennek a témának, és ezen a területen akarjuk az Európai Bizottság javaslatát megerősíteni. Balcsitis kolléga. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. E, Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném kifejezni a köszönetemet Kanis, Kerinc kollégának, amit elkészített. Nagyon fontos ez a dokumentum, mert bizonyos garanciákat jelent ez az energiapiacunk szempontjából, és viszont bizonyos politikai nyomást is elkerül bizonyos tagállamok eh, tekintetében, akkor, amikor harmadik országokkal tárgyalnak energiabehozatalról. A közös energiapiac elképzelése a Lisszaboni szerződése jelent meg, és Öttinger biztos úr nevéhez kötődik ez, mert ő értette meg, hogy csak is egy egységes energiapiac jelenthet az egész Európai Unió számára előrelépést. Az elképzelés értékelése különböző. Tudjuk, hogy nagyon nagy befektetés, több 10 millió euróra van szükség ehhez, hiszen nincsenek meg a hálózatok, nincsenek megfelelő kapcsolatok, ezeket ki kell fejleszteni, és látnunk kell azt, hogy nem annyira egyszerű végrehajtani ezeket a projekteket. Először is vannak politikai, van egyfajta politikai nyomás is. A politikusok néha akadályozzák a gyakorlati lépések végrehajtását. Ezen kívül azt is látnunk kell, hogy ez a fajta nyomás akadályozza a befektetőket is, akik emiatt nem érzik magukat biztosnak, és nem tudják, hogy mennyire lesz megvalósítható a közös energiapiac. Egy aga is megjelent nem régiben, amikor az északi áramlat projektjét felavatták. Voltak olyan államfők, akik akik hangot adtak annak a meggyőződésüknek, hogy a harmadik energiacsomagot sokkal értőbbé kell tennünk a harmadik országok számára, és ez azt jelentette, hogy ezt fel kell higítani. Ez elég nagy aggályt jelent azzal kapcsolatban, hogy mennyire végrehajtható egy egységes energiapiac a jövőben. Úgy gondolom, hogy az átláthatóság ebben a dokumentumban nagyon jól kifejeződik, mindenképpen koncentrálnunk kell arra, hogy megvédjük energiapiacunkat, viszont van egy kis gond is ezzel a dokumentummal, és erre szeretnék rámutatni. Az ár meghatározása. Amikor információ cseréről van szó, illetve arról, hogy a tagállamok képesek lesznek-e a bizottságot úgy látni, mint egy tárgyalót a harmadik országokkal kapcsolatban, akkor szerintem itt az ideje annak, hogy elgondolkodjunk azon, hogy milyen lesz az elszabási mechanizmusunk. Mindannyian tudjuk, hogy az energia erőforrások a legtöbb tagállamban különbözőek. A, ez a különbség 30%-os is lehet az egyes tagállamok között ezzel is foglalkozni kell. Összességében szerintem jó, ez a dokumentum is hozzájárulhat a világossághoz. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez a tervezés a bizottsági közleménnyel párhuzamosan született, mely közlemény a biztonság területén folytatandó nemzetközi együttműködésre vonatkozik. Itt egy alapvető problémával állunk szemben, amely az Európai Unióban a folyamatokat befolyásolja. Egyrésztről szeretnénk, ha mindenki egy hajóban ülne, ugyanakkor szeretne mindenki különböző irányokba húzni, ezt látjuk a pénzügyi válság esetében is. Szeretnénk egy közös pénzpolitikát, egy közös politikát, de ezzel szemben mindenki saját fiskális költségvetési politikát akar folytatni, az eredmény pedig egy katasztrófa. Ugye szeretnénk egy közös energiapolitikát, ez alapvetően jó, de aztán azt is mondjuk, hogy mindenki saját maga felel a, saját energia mixjének a kialakításáért, a kétoldalú energiabeszerzési szerződései megkötéséért, és ez is aztán a végén csak problémás helyzetet teremt. Ha ugyanis egyoldalú döntéseket hozunk az energiamixel kapcsolatban, akkor annak kihatása van a költségvetésre, a gazdaságra, és így aztán mindannyiunk számára következmények következménnyel jár. Hogyha egy bizonyos energia hordozó szállítójával, szállítójával kétoldalú szerződés kötünk, és az olyan záradékot tartalmaz, ami közvetlen vagy közvetett hatással jár más tagállamokra, akkor sajnos az Európai Unión belül a szolidaritásnak eh, az ideáját és azt az elvet, hogy egy hangon szólunk, ezt megkérdőjelezzük. Ez azt is jelenti, hogy ezzel a tervezettel egy megfelelő lépést teszünk a jó irányba, ahogy Kárincs kolléga is mondta, nem korlátozzuk a tagállamoknak a szuverenitását, de bevezetünk egy olyan mechanizmust, ami biztosítja a bizottságnak a megfigyelői státuszát, eh, amiben a konkrét esetben érdekelt is a bizottság. Ez a megfigyelői státusz, ez a tárgyalásoknak a szakaszára terjed ki, és lehetővé teszi a bizottság számára, hogy a megkötendő szerződésnek a közösségi joggal való összeegyeztethetőségéről előzetesen nyilatkozzon. Ennyiben a tagállamokat ez a rendszer nem akadályozza meg abban, hogy kétoldalú egyezményeket kössenek, de mégiscsak egy bizonyos fajta biztosíték épül a rendszerbe, ami megakadályozza azt, hogy a létrejövő egyezmény más tagállamok számára hátrányokkal járjon, vagy a közösségi joggal ellentétes legyen. Egyetértek Karin úrral abban, amit elmondott, és Zsadó kollégával is kivételesen egyet kell, hogy értsek, hogy itt megfelelő irányba mozdulunk el. Én elegendő biztosítékot látok arra, hogy nekem aggodalmak a számunk ezen a területen. Kolárska Bobinska kolléga. Mm, Köszönöm, támogatom ezt a dokumentumot, mert azt gondolom, hogy azok az alapok, amelyek amelyekre épült, ezek olyan dolgok, amelyekben egyet tudunk érteni. Nekem az a félelmem, hogy a tanácson belül felvizezik majd a tagállamok ezt a dokumentumot, mert senki nem akar információt megasztani, senki nem akar ellenőrzés alá kerülni, tehát itt nekünk az a feladatunk, hogy az Európai Bizottságot támogassuk annak érdekében, hogy ez a felvizezés ne következhessen be. Mivel, második dolog, mivel információt akarunk megszerezni, illetve a másik fél információt akar megőrizni, mert az információ hatalom, ennek következtében valószínűleg a kormányközi megállapodások száma csökkenni fog, e, mert át fogják őket keresztelni e, kereskedelmi megállapodásra. A Nord Stream sem kormányközi megállapodás, hanem egy kereskedelmi megállapodás. Tehát e, nem annyira kritizálni fogják ezt a jogszabályt, hanem egész egyszerűen megkerülni. És én azon gondolkodom, hogy hogyan lehetne ezt megakadályozni amennyiben egyáltalán lehetséges. Mit tegyünk a jelentésbe annak érdekében, hogy ez ne váljon gyakorlattá? Nyilván itt a kormányközi megállapodás definícióját kell megvizsgálni, milyen dokumentumokat fogunk kormányközi megállapodásnak tekinteni. Köszönöm. Ha megengedik, kedves kollégák, akkor el kell mondjam, hogy az Európai Gazdasági Szociális Bizottságból vendégünk van. Pil úrnak is röviden megadnám ezért a szót. If you want, you can speak for some few minutes. Ha kívánja, akkor néhány percet szólhat. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, hogy lehetőséget adtak számomra, hogy felszólalhassak. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság is véleményt készít ezzel kapcsolatban, remélhetőleg januárison lévő plenárison ez majd sorra kerül. Van egy tanulmány is, amely készül, és ezt majd a mi szabizottságunk elé kerül, utána pedig majd a plenáris előtt. Tehát minden, amit most mondok, az igazából személyes véleményemet jelenti, bár ezek a korábbi vitáinkon, korábbi véleményeinken alapul hangsúlyoznunk, hogy ezt még nem hagytuk tehát jóvá. Üdvözöljük a javaslatot, szerintünk ez megfelel a 4-es cikknek, illetve a 494-es cikknek a, az Európai Unió működéséről szóló szerződésben és úgy gondoljuk, hogy erre már szükség is volt. Ezen kívül üdvözöljük azt a tényt is, hogy az információt kívánnak nyújtani minden bilaterális megalapodásról, és sajnáljuk azt, hogy ez az ez még nem valósult meg. Mindenképpen szükség van a bizalmasságra is itt. Hallhattuk azt korábban már, hogy ez nem kérdés, szerintünk viszont az, mert különben már most is lennének ilyenfajta megállapodások, hogy az jelentéstevő is mondta, valóban egységes hangon kell, hogy felszólaljon. Ezen kívül üdvözöljük az ötös cikket is, ahol a bizottságnak beszélnie kell a kompatibilitásról, viszont nem igazán örülünk annak, hogy lehet, hogy hogy itt itt inkább majd csak csend lesz. Úgy gondoljuk, hogy inkább itt minden esetben egy óvadásra lenne szükség. Ezen kívül a kereskedelmi műveletek kihagyása főként ott, ahol az EU ö, részt vett, és nagyon fontos lehet a, a titkosság kérdése, mert nagyon hogy nem fogadják el a különbséget. Ezen kívül teljes hatástalományra van szükség, itt ahogy sokan elmondták, ez nagyon érzékeny kérdés a tagállamok számára. A tagállamok ezt úgy láthatják, hogy átadják a hatáskörüket a hátsó ajtón keresztül. Utolsó pontként elmondanám, hogy szerintünk szükség van két év után egy ideiglenes áttekintésre, viszont nem ezelőtt. Ahogy mondtam, az új év elején megkapják a véglegesített véleményünket. Még a bizottságnak szeretném megadni a szót, mondja az elnök. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, engedje meg, hogy megköszönjem önöknek a támogatásokat, amit a bizottsági javaslathoz adtak. Köszönöm szépen azokat a javaslatokat is, amik már megszülettek, és amelynek célja az, hogy erősítsék, egyértelmű tegyék a szöveget. Még egy pontot szeretnék kiemelni ezt illetőleg. A cél az az, hogy nagyobb legyen az átláthatóság a tagállamok között, akik egy hiteles rendszert szeretnének eh, kiépíteni, mm, információkat kell eh, szolgáltatniuk, viszont nem kell automatikusan nyilvánosságra hozni a szerződéseiket. Tehát ezáltal egy kicsit javulna a tagállamok közötti átláthatóság, ezen kívül szó van ezen szerződések eh, összeegyeztetőségével a saját energia jogszabályaink kapcsán. Ezek a jogszabályok egyre terjedelmesebbek, és ezek kihatnak arra is, hogy a tagállamok milyen fajta szerződéseket köthetnek meg. Ezen kívül nagyon fontosnak meg, meg, megvizsgálni azt, hogy mennyire összeegyeztethetőek ezek viszont nem arról van szó, hogy árakról beszélnénk, vagy gázmennyiségről beszélnénk. Itt nem kívánunk hatást gyakorolni a, az európai vállalatok tárgyalásaira, tehát nem árakról vagy mennyiségekről van szó, hanem csak azokról a szabályozásról van szó, amelyek esetlegesen nem összeegyeztetőek, vagy olyan szabályokról van szó, amik nem összeegyeztethetőek a belső piaccal. Az árak és a mennyiségek esetében is bizalmasságra van szükség, tehát ezeket nem fogjuk semmiképpen sem ö, nyilvánosságra hozni. Kerén szó szeretne még valamit mondani, kérdez az elnök. Yes. Nem muszáj, de lehet. It seems that in this... Uh, Köszönöm. Úgy tűnik, hogy ebben a bizottságban mindannyian ugyanúgy gondolkodunk, Koraszka Bobinska asszony utalt arra, hogy egy eredetileg kormányközi szerződés átalakítható kereskedelmi szerződésé, nevezetesen ez történt a Nord Stream, eseté, Nord Stream esetében is, de itt megnyugtatott bennünket az, az, amit a bizottság mondott. Egy szűrő kerülne beépítésre, amely eldöntené, hogy egy szerződés megfelele eh, az előírásoknak, eh, eh, tehát ha egy tagállam el akarja kerülni ezt a vizsgálódást, az nem teszi helyesen, hogyha arra bátorítja a cégeit, hogy kereskedelmi megállapodást kössenek, mert azzal valójában arra bátorítaná a bizottságot, hogy jogsértési eljárást indítson ellenük, és ez összességében vagy hosszú távon drágább lehet számára. Tehát itt alapvetően arról van szó, hogy a bizottság meg akarja vizsgálni azt, hogy a megállapodások megfelelnek-e az Európai Unió jogának. Amit még egyszer arra reagálva, amit a bizottság képviselője mond, mondott, én arra utalnék, hogy itt a kormányközi megállapodásoknak csak a jogi aspektusait vizsgálnák, de Lengyelországban például a lengyel kormány kifejezetten örült annak, hogy a Jamal gáz vezeték dolgába belefolyt a bizottság, tehát vannak olyan tagállamok, amelyek akarják a, kérik az Európai Bizottság segítségét, támogatását. Azok a kormányok, amelyek meg tartanak az Európai Bizottság támogatásától, segítségétől, azok pedig megnyugodhatnak, mert csak jogi jellegű ellenőrzésre kerül majd sor. Tehát azok, akik akarják a bizottságot, megkapják a bizottságot, azok a tagállamok, amelyek pedig nem akarják a bizottságot, azokat legalább arra rá kell kényszeríteni, hogy ez a szűrő, ennek a szűrőnek alávessék magukat, nevezetesen annak, hogy megvizsgálják a kompatibilitás kérdését de, mint mondtam, egy közös piacon, egy közös piac felé teszünk egy, egy lépést. Azt gondolom, hogy jó irányban haladunk. Köszönöm. So, bedanke mich Köszönöm szépen. Ez a, ezt a napi rendi pontot lezárnánk. December 19-én és 20-án tartjuk következő ülésünket. Ha úgy gondolják, látogassanak el újra hozzánk. Köszönöm.